Kezdjük meg ülésünket. Napi rendünk első része egy közös meghallgatás. Illetve ezt megelőzően röviden beszámolnék a tegnapi koordinátor ülés eredményéről. Először is tudtunk arról, hogy véleményt írunk egy ITRE jelentés tárgyában, illetve arról a keret program szabályozásának egyszerűsítéséért. A néppárt lesz a felelős a vélemény megírásáért. Aldo Patricello az itt részéről a fogalmazó. Felmerült a gondolata annak, hogy egy új saját kezdeményezési jelentést írjunk, amely a, az EU pénzügyi támogatások eredményességéről és hatékonyságáról beszél, szól majd az új tagállamokban az autóipar tekintetében. Marinescu úr lesz a nem, az atomerőmű leszerelésének tárgyában Marinescu úr lesz a szerzője. Aztán Ciprus ügyében is elfogadtunk egy kérdést, illetve a meghallgatások tekintetében egy menetrendet is meghatároztunk 2010-11-ben. Ayala Sender asszony a jelentéstevő ebben a témában. Ezen túl meghatároztunk egy menetrendet arra vonatkozóan is, hogyan mutassuk be az új éves jelentését a számbevőszéknek. Ez a jelentés, a vonatkozó jelentés a szakbizottság kezébe november 9-én kedden kerül majd, hivatalosan. Aztán jobb hagytuk, hogy október 5-én a számbevőszéknél tartunk egy látogatást. A szakbizottság minden tagját szívesen látjuk, ha, illetve jelezzék a titkárságnak, ha részt akarnak venni, hogy meg tudjuk a számbőszéknél szervezni ezt a látogatást. Aztán jóváhagytuk a, a végső verzióját annak a programnak, amely a delegá- horvátországi delegációs kiutazást illeti, valamint menetrendet hagytunk jóvá a második mentesítési jelentéssel kapcsolatban a CIPOL, az Európai Rendőr Akadémia tárgyában 2010. júliusára lesz ennek a dátuma. Aztán megállapodtunk arról is, hogy a szakbizottság Magyarországra tesz delegációs utazást, szervez utazást, meg kell vizsgáljuk, hogy ki vesz részt ebben a delegációban. Aztán a Údi úr kérését elutasította a bíróság, miszerint a, a parlament jogi szolgáltat felkértük volna, hogy kérje, készítsen egy tanulmányt az Európai Parlament ellenőrzési szerepéről a többi intézmény felett. Aztán a koordinátorok részben jóváhagyták Rivellini úr kérését, miszerint a parlament jogi szolgálatát arra kérné, vagy arra használná fel, hogy vizsgálják meg azokat a változásokat, melyek a pénzügyi szabályozás módosulásából adódnak az intézményben. Aztán az Európollal kapcsolatban a mentesítési eljárás utolsó ö, szakaszát hagytuk jóvá, valamint azt, hogy kiírunk egy levelet az Európai Parlament elnökének, arról, hogy amikor a mentesítési szavazást tartjuk az Európai Parlament plenáris ülésen, akkor hivatalosan hívjuk meg a többi intézmény vezetőjét is arra az ülésre. Erről ír lehet levelet elnökünk a parlament elnökének, aztán pedig módosítottuk a szakbizottság menetrendjét, napirendjét, elküldtük az új napi, ö, naptárat mindenki számára ennek eredményeképp. Ezek voltak tehát a koordinátorülés eredményei. Ha nincs ezzel kapcsolatos megjegyzésük, hozzászólásuk, akkor tovább is lépnék naprendünk második részére, mely fő témája is a mai ülésünk. Neked egy közös meghallgatás a Kobu és a Kont bizottságok között a költségvetési rendelet fenntartható bizottságának felülvizsgálata címmel. Üdvözlöm mindazokat, akik eljöttek egyrészt felszólalni, másrészt meghallgatni az itt elhangzottakat. És azt is szeret, arról is szeretném tájékoztatni, szeretném aláhúzni mindenki számára, mennyire fontos ez a mai ülés, mennyire fontos az a téma, és általában a pénzügyi rendelet felülvizsgálata. Tudnilik, ez a kérdés nem csak a szakmabe, szakmabelieket, a költségvetési szakértőket érinti, hanem kihatásai vannak a politikai élet sorvetületére és az európai intézmények működésére is. Végső soron, tehát minden európai adófizető számára is fontos kérdés a költségvetési rendelet és annak felülvizsgálata. Ez ma igazabb, mint valaha, mert vannak olyan Európai Uniós tagállamok, amelyek a többieknél is súlyosabb pénzügyi válságon mennek át. Az a kérdés tehát, hogy a közpénzeket hogyan költik el, és a közösségi forrásokat miképpen használják fel, milyen szabályok szerint, rendkívül fontos. Garanciát kell nyújtunk arról, hogy észszerűen sáfárkodunk ezekkel a költségvetési pénzekkel, és arra is gondolnunk kell, hogy újra tudjuk indítani az európai gazdaság motorját, nem szabad tehát semmi módon sem pazarolnunk, úgy kell kezeljék a, a vezetők, az irányítók ezeket a pénzforrásokat, hogy azok hatékonyan, eredményesen, célra törően kerüljenek felhasználásra. És a tagállamoknak is megvan a maga felelőssége e körben. Az Olaf is és a számbevőszék is világosá tette, hogy nagyon sok csalás, korrupciós helyz, eset érzékelhető a tagállamokban a közpénzek kezelése tekintetében, és ne felejtsük azt is, hogy a Kokobu, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság is nagyon fontos politikai szerepet kell, hogy játszon abban is, hogy a költséghatékonyság elemzések révén mérje az európai közösségi pénzek felhasználását. Mert még, ha, még ha, ha, ha rendesen kezelik is ezeket a pénzeket, a rendszabályoknak, a szabályoknak megfelelően, akkor is előfordulhat, hogy a közpénzekből finanszírozott projektekkel kapcsolatban felmerülhet a kérdés, hasznosak ezek vagy sem. Tehát nem pusztán a szabályszerűséget kell vizsgálni, hanem az észszerű pénzügyi menedzselését is egy-egy projektnek. És lehet az, hogy hogy ennek a projektnek nincs társadalmi, politikai vagy gazdasági szerepe. Ezt a vetületét is vizsgálni kell tehát a kérdésnek. Azt hiszem, nagyon fontos javaslatok is születhetnek a mai ülés során, és nagyon fontos az is, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, a szabályok ö, egyszerűsítése, a bürokrácia leépítése között, mert ugye erről is sok szó esik, hogy csökkentsük a bürokratikus terheket, de emellett fenntartsuk a megfelelő ellenőrzést és annak eszközeit. Tehát egyik oldalon csökkenteni akarjuk a bürokratikus terheket, de ez nem szabad, hogy akadályozza a komoly ellenőrzések, vizsgálatok végrehajtását. Nagyon sok jelentés szólt erről, és arról, hogy zéró toleranciára kell törekednünk a közpénzek elfecsérlése tekintetében, a korrupció és a, a csalások, a, a sikkasztások tekintetében teljes átláthatóságot kell biztosítanunk az európai közpénzek felhasználásában, és még fontosabb ez most a Lisszaboni szerződés elfogadása után a mi szempontunkból, hiszen az Európai Parlament hatásköre növekedett, ezen belül a KOBU hatásköre és a pénzügyi szabályozás még nagyobb, komolyabb terheket ró a tagállamokra. Sajnálom azt, hogy az Európai Bizottság javaslata csak múlt héten jutott el hozzánk. Szerintem ez nem véletlen, lehet, hogy ez szándékos, és ez bizony nem teszik könnyebbé a munkánkat a kokobun belül. És az egyik legfőbb kérdés, ahol a mai meghallgatás is új gondolatokkal szolgálhat, az az, hogyan lehet javítani az auditálást, a bizottság által végrehajtott és az Olaf által végrehajtott vizsgálatokat hogyan tehetjük könnyebbé, és Semeta úr tegnapi meghallgatása során is kértük, hogy a meghallgatva az, az ő munkatervét az elkövetkező hat hónapra, e, támogat, biztosítottuk támogatásunkról abban, hogy megerősítse az OLAF szerepét és hatáskörét. Tudnélik, az európai közösségi pénzek 80%-át a tagállamok kezelik. Az megosztott menedzsment rendszerében mely végsősorban azt jelenti, hogy a tagállamok kezében, a tagállamok delegáljuk a, ezt a hatáskört, amely, amely általában a tagállamok részéről a regionális koordináti szintekre kerül átadásra. Nagyon fontos ezt pontosan látnunk, azt, hogy miben áll a tagállamok felelőssége. Tegnap én is kérdéssel fordultam Semeta úr, biztos úrhoz ebben, ezzel kapcsolatban nem adott világos választ, reméljük ma másoktól, a bizottsági szakemberektől pontosabb választ kapunk erre. Nem tudom a bizottság pontosan mit tervez, mert hogy látható, hogy egyes tagállamokban továbbra is folyamatos szabálytalanságok merülnek fel a közpénzek közösségi alapok felhasználásában. Ha pedig az Európai Bizottság nem fogad el komoly szakpolitikát a korrupció elleni harcban, és a maffia szervezetű, jellegű bűnszervezetek, a közösségi projektek pénzeinek felhasználásába való beszivárgása ellen, az ak- akkor nem tudom, hogy mit tehetünk majd azon tagállamok ellen, gyakorlata ellen, ahol ez előfordul. Ö, olyan tagállami menedzsment garanciák, irányítási garanciák és szankciórendszer kellene, hogy bevetése kerüljön, amely akkor kerül bevezetésre, hogyha a költségvetési sztenderdeket nem tartják be. Ezek tehát nagyon fontos kérdések, a bizottságnak választ kell adni ezekre. Ennyi volna a bevezetőm. Mint mondottam, tehát világos szabályokra van szükség. Mert a közösségi források, közpénzek alap tekintetében nem csak arról beszélünk, hogy ezek a közösségi pénzek, hanem az európai adófizetők pénze ez, és az európai intézményeket többek között annak alapján mérik, hogyan képesek felhasználni a közösségi forrásokat az adófizető pénzét miképpen tudják eredményesen és hatékonyan felhasználni. Ebben a szellemben szeretném még egyszer üdvözölni vendégeinket, és most megadom a szót Hauk asszonynak, aki a Kobu alelnöke, hogy ő is ilyen bevezetővel. Köszönöm. Köszönöm, kollega. Én is szeretném üdvözölni Önöket a Költségvetési Szakbizottság nevében. Biztos úr, tisztelt vendégeink, kedves képviselőtársaim! Az a meghallgatás, amelyet ma a Kokobúval együtt szerveztünk, azzal a célra szerveződött, hogy a mi szerepünket, mint társjogalkotót, szerepét könnyebbé tegye a költségvetés rendtartás ügyében. Szeretnénk arra is utalásokat tenni, hogy az Európai Bizottság javaslatait hogyan tudnánk lehetőség szerint úgy módosítani, hogy mindenki számára eredményesebb legyen. Az, amit az Európai Bizottság elénk terjesztett, illetve az, amit ma különösen meg kell tárgyaljunk, az, a költségvetési rendtartás egyszerűsítésével függ össze. A célunk az, hogy a pénzt, pénzeinket egyrészt szabályszerűen, természetesen másrészt azonban gyorsabban, könnyebben tudjuk átadni a kedvezményezetteknek a megfelelő célok érdekében. A kokobunak is természetesen komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy ez mindez a, rendszabály, a szabályoknak, a törvényeknek megfelelően történjen, és az is közös érdekünk, hogy a, a pénzek kifizetése ugyanakkor ne, ne szükségtelenül bonyolult legyen. A 190 cikk, amelyből a rendtartás áll, ezek közül kb. a feléhez nyújt hozzá, úgymond az Európai Bizottság, tehát kb. több mint a felét ezen cikkeknek módosítaná a bizottság. Múlt héten megkaptuk a harmadik részét a módosító nyitványoknak, és az Európai Bizottság javaslata a, a, a, a Rikász módszertana alapján értelmezhető, és a Bizottság értelmezte ezeket a szabályokat, amelyhez joga van a kezdeményezés alapján. Ugyanakkor három részre bontanánk ezt a munkát. Az Európai Bizottság javaslatokat tett, saját véleménye szerint szükséges módosítók, módosításokat megcélozva a Lisszaboni szerződés eredményére támaszkodva, illetve annak alapján. Aztán egy európai külügy, a külügyi szolgálat beindulásával kapcsolatos második rész is benyújtásra került, ma pedig a harmadik rész tárgyaljuk, ahol az egyszerűsítés témaköré szerveződik a módosítások. Ezeket külön-külön is tárgyalhatjuk, tárgyaljuk, de együttesen is ezt a három csomagot. Ugye a Lisszaboni szerződés eredményeképpen módosítandó cikkeket vizsgáljuk, akkor azt is meg kell nézni, hogy ennek milyen hatása van az ezzel párhuzamosan futó jogalkotási folyamatokkal, tehát a külügyi szolgálat felállításával, meg az egyszerűsítéssel kapcsolatos munkálatokkal, amelyek párhuzamosan futnak. Fontos, hogy egy átfogó áttekintésünk legyen az egészről. A tevőknek ezzel rengeteg munkája van. Remélem, hogy legalább őre képes arra, hogy átfogó módon felülről áttekintse az egészet, a legfrissebb fejleményeket is beleértve. Ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy azok a módosítások, amelyek a fülügyi szolgálat beindításából adódnak, vagy lesznek szükségesek, és mindazok a kérdések, amelyeket meg kell tárgyaljunk egymással, fenn is maradnak, mert ha a tanács nem hajlandó velünk úgy tárgyalni, hogy mi tervezzük a, a külügyi szolgálatról, akkor nem fog módosulni a költségvetési rendtartás annak értelmében, ahogy az Európai Bizottság javasolta azt a külügyi szolgálat kapcsán. Tehát egy sor tennivalónk van a rendtartással kapcsolatban, ezért oly fontos, hogy a kokobúval közösen megszervezett meghallgatás is eredményes legyen, és az Janusz Lewandowski, a bizottság felelős tagja is, nyilatkozattal él majd itt, civil szervezetek és szakértők különféle tagállamokból szólnak majd hozzá, illetve tartanak előadásokat, és a számbevőszék tagja is elmondja a véleményét mindezzel kapcsolatban. Elsőként bevezetőt hallunk Janusz Lewandowski úrtól, a költségvetésért felelős biztostól, ezt őt követi majd. Három szakértő, NGO-któl, nem korrenti szervezeteknél dolgozó szakértő előadása, és aztán egy eszmecserét tartunk, egy első körben kérdéseket tehetünk fel az eladóknak. A biztos hogy nem ért ezzel egyet, de hát be kell vonnunk valamiképpen a képviselőtársainkat is ebbe, és ezért meg kell adjuk a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel. Biztos úr. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, és köszönöm a meghívást is, ami a legjobb hagyományait eh, követi eh, annak, ahogy megszoktuk beszélni E, ezeket a komplikált kérdéseket közmeghallgatás keretében. Ez egy jó hagyomány, és e, én e, magam is hálás vagyok az Európai Bizottság szolgálatainak, de tudatában vagyok annak is, hogy Inge Gressle, illetve önök is komoly munkát végeztek. Én magam egyébként csak a főbb irányokról beszélnék. Az első módosítás az a Lisszaboni szerződéshez való technikai hozzáigazítás, a második módosítás a külszolgálat miatt vált szükségessé, beleértve a személyzeti politikát is, illetve a személyzeti szabályzatot, és most pedig jön a három éves felülvizsgálat, amelyet minden három évben el kell végeznünk, és Éppen ez változik majd egyébként egy kicsit, mert mostantól kezdve nem muszáj minden három évente felülvizsgálnunk a e, rendeletet, csak hogyha szükséges. Igen, csak a múlt héten kapták meg önök az anyagot, de az önök meghallgatása került rossz időpontra, mert valójában a mi határidőnk az ezen a héten lett volna, tehát mi valójában már egy kicsit előre hoztuk a saját munkánkat, amikor a múlt héten elvégeztük ezt a feladatot, hogy a mai meghallgatásra készen legyen. Hadd beszéljek akkor egy kicsit a kontextusról. A felülvizsgálatot egy eh, nyilvános konzultáció után végezzük el, ez 2009-ben volt. A nyilvános konzultációnra 12 kérdést eh, bocsátottunk, eh, egyszerűsítéssel, a kis kifizetések kedvezményezetjeivel kapcsolatos kérdések voltak itt. Tudom, hogy a, az együttdöntési eljárás miatt ezek a szabályok majd a következő pénzügyi eh, terv során eh, válhatnak valósággá, még inkább a, legköve, a következő Financial Perspective időszakában várhatnak eh, valósággá. Tehát itt most a jövőjéről beszélünk az európai költségvetésnek, arról, hogy milyen szabályok mentén hajtjuk végre a költségvetést. A pénzügyi rendelet és annak végrehajtási szabályai még nem jelentik a történet végét. Hiszen bizonyos ágazati specifikus szabályok is szükségesek, amelyek eltérnek a betűjétől és a szellemétől a pénzügyi eh, rendeletnek. Legyenek konformok tehát a szektorális szabályok is, és az általános szabályok pedig egyfajta alkotmányként szolgáljanak az Európai Unió pénzügyi felépítményéhez. Beszéljünk akkor most a főbb irányokról, főbb célkitűzésekről. Nagyon komoly feladat volt száz cikket felülvizsgálni a 187-ből, ha jól tudom, ennyiből áll a e, jelenleg hatályos pénzügyi rendelet. E, három irányba mentünk el, az egyik az egyszerűsítés, ez volt a nyilvános meghallgatás főcsapás iránya alapvetően. A következő a e, erőforrások összevonása, illetve a leverage, amely tekintettel van azokra a költségvetési megszorításokra, illetve költségvetési korlátozottságokra, amelyek jellemzőek a közösségi költségvetésre. Hogyha ehhez vesszük a magánforrásokat, akkor persze egy komoly összegről lehet szó bizottsági elnökök is eh, mondták, hogy 80%-át a költségvetésnek a tagállamok hajtják végre, ezért is a harmadik csapás irány, a harmadik irány a eh, jobb elszámoltathatóság szintén rendkívül fontos, és itt említeném, hogy most először készült el a, az első pozitív megbízhatósági eh, nyilatkozat, illetve ez a célkitűzésünk. Beszél, hadd beszéljek először az egyszerűsítésről. Itt eh, ez egyfajta szellemi forradalom, mert eh, jelenleg arról van szó, hogy számláról számlára megvizsgáljuk a e, dokumentumokat. Ez inkább egy input-orientált megközelítés, nem pedig egy output-orientált megközelítés. Mi e, most, e, mostantól kezdve az eredményekre szeretnénk inkább koncentrálni, de az egyszerűsítés nem maradhat puszta szlógen. Meg kell változtatni a gondolkodásmódot is, az audit mögötti gondolkodásmódot itt olyan dolgokról van szó, mint a talányok, az egységköltségek, illetve a flat rétek, tehát ezeket kellene ellátni maximális, maximális küszöbökkel, és egy tényleges költségrezsimet kellene bevezetni. Ezek tehát a főbb, a főbb törekvéseink. teljesen nyilvánvaló, hogy a tényleges költségrezsimnek számos híve és támogatója van, főleg a kis kedvezményezettek között, még mások az általány költségeket támogatják, tehát két, mindkét rendszernek vannak e, e, hívei. Nem lesz szükséges jövőben az előfinanszírozáshoz bankszámla. A, az egyszerűsítés között a kamatok, illetve a prefinanszírozás, az előfinanszírozás kamatainak megszerzése vagy visszaszerzése e, is e, szerepel. Nem akarok részletekbe menni, olvasható mindez a nyilvános konzultáció dokumentumaiban. E, a küszöbök is változnak, 25 ezerről 50 ezerre emelkedik például a kifizetések eh, határértéke, amelyekre mm, sokkal egyszerűbb eh, szabályok vonatkoznak, illetve a közbeszerzési küszöbök is eh, változnak. Természetesen továbbra is továbbra is komoly feltételeknek kell megfelelni prize -ok tekintetében, amelyekre külön szabályok vonatkoznak. Természetesen a válság eh, számos új tényezőt hoz be. Az Európai Unió láthatóságát növeli az uniós trust fundok eh, létrehozása. Önök is tudják, hogy az Unió adja az 50%-át azoknak a pénzeknek, amelyeket például a Világbank használ. Bokros úr itt van velünk, ő tudja ezt legjobban, de az ENSZ-nek is a, az egyik fő finanszírozói vagyunk, és erről az emberek mégsem tudnak. Tehát vannak olyan nagy nemzetközi szervezetek, amelyek az Európai Unió pénzéből e, élnek, és a láthatóság érdekében szükségesek ezek a trust fundok, e, illetve azért, hogy sürgősségi esetekben is jobban tudjunk e, mozgósítani. Jobb együttműködésre van szükség az Európai Befektetési Bankkal is. Az Európai Befektetési Bank az Európai Pénzügyi Család tagja, és itt a hosszadalmas eljárásokat fogjuk megnyírbálni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Európai Unió pénzeinek leverage hatása lehessen. Reméljük, hogy ezzel egyébként a magánpartnerek, a PPP-n belül szereplő magánszférás partnerek életét is egyszerűbbé tudjuk tenni. Akik egyébként jobban ismerik a nemzeti szabályokat azokban a tagállamokban, ahol működnek, mint a, az EU szabályokat. Emellett fontos az, hogy kölcsönök álljanak rendelkezésre új épületek beszerzése érdekében. Ezt hallottam a parlamenti partnerektől is e, itt megtakarításokra kerülhet sor. Most az elszámoltathatóságról beszélnék, megint egy bonyolult történetről van szó, hiszen a tagállamok e, elszámoltathatósági rendszerei is rendkívül különböznek de mint ahogy a Kokobu és a Kobu elnökei is elmondták, nem engedhető meg az a hiba határ, amelyel jelenleg működik a rendszer. Adott esetben én megkockáztatnám, hogy itt korrupcióról van inkább szó. Eh, amikor az Európai Uniós pénzeket elköltik. Én magam is természetesen felelősé vagyok, felelőse vagyok ennek, Semata is felelőse ennek a, a témának. Ugyanakkor az érme másik oldala az, hogy az elszámoltathatóságot kell növelnünk. Nem elég politikai deklarációkat megfogalmazni, nem győzi ez meg a tagállamokat, akik nem hisznek különösebben a szövetségi struktúrában. E, itt a mezőgazdasági ügynökségek kifizetési rendszerét lehetne példaként e, említeni. Ott a kifizető ügynökségek e, management deklarációkat, megbízhatósági nyilatkozatokat adnak ki, amelyek külső audit tárgyát képezik, és a tagállamok pedig ezeket a szintézis jelentéseket beépítik a saját eh, menedzsment eh, deklarációjukba. Eh, tudom, hogy ez nem az utolsó lépés, és tudom, hogy ez még mindig nem éri el azt a szintet, amit elvárnak tőlünk az emberek, de mégis egy újfajta választ vár ez el, illetve ír elő a tagállamok számára is egy újfajta irányt, és én azt gondolom, hogy az agrár kifizető ügynökségek tapasztalatainak kiterjesztése a többi kockázati területre az hasznos lehet, ahol szintén vannak vádak, megfogalmazódnak vádak. Ez, ez fontos a parlament számára is, illetve a számvevőszék számára is. Az előfinanszírozás elszámolása e, erre is kihatással volt a válság, akkumulálódtak a problémák. Rendszeresen kell az előfinanszírozással elszámolni néha nehézségbe ütközik elmagyarázni a hibahatár, a tolerálható hibahatár fogalmát. Ez nem azt jelenti, hogy a hibát toleráljuk. Mindig az elmagyarázása a nehéz ennek a dolognak. Ez merül fel akkor, amikor a számvevőszékkel beszélünk, vagy ingével beszélünk. Minden területet jellemez egyfajta költséghaszon elemzés, végezni egy költséghaszon elemzést, és az kiad egy egy hiba szintet, amely még elfogadható, 2%-ról beszéltünk mi, semmiképpen ne több legyen ez, mint 3%, de a különböző területeken más-más adat lehet érvényes. Az ellenőrzés költsége sajnos néha annyira magas, hogy ez szinte meghaladja a, az ellenőrzés hozzáadott értékét. Tehát a végrehajtás ellenőrzésébe is be kellene építenünk a költséghaszon elemzéseket. Ez tehát nem a mi E, találmányunk, nem mi találtuk ki, hanem abból a párbeszédből származik, amelyet a többi intézménnyel folytatunk. És most mi várható még? Az együttdöntési eljárásból a szokásos e, eljárás lesz. E, amely ért érinti a parlamentnek a felülvizsgálati hatásköreit is. Reálisan nézve az előző tapasztalatokból, korábbi tapasztalatok alapján mondom ezt, 2012-re lehetnek alkalmazhatóak az új szabályok a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, ezek alapszabályok, amelyek leginkább a következő költségvetési perspektíva időszakára e, vonatkoznak. És azért kell ezeket elfogadni, hogy a szabályok előbb ismeretesek legyenek, mint eh, ahogy megjelennek maguk eh, a részletes eh, javaslatok. Ennyi lenne tehát a bevezetőm, köszönöm a figyelmet. Ähm, köszönöm, biztos úr. Remélem, hogy Magistris kollégám számára is eléggé konkrét volt, konkrét válaszokat és konkrét javaslatokat adott. Remélem, hogy elnöktársam társam is így érzékeli, aki ennek ezt hiányolta. Három az NGO-knál dolgozó szakértőt fog most meghallgatni. Először is Mark mitchell aki aki Community Service Volunteer NGO, londoni NGO munkatársaként ad elő, utána Tóth Izabella, a Cordaid szakértője, munkatársa, utána pedig Marku Matila professzor előadását hallgatjuk majd meg, aki a, a Finn Tudományos Akadémia tagja, illetve munkatársa. Mitchell úr. És ezt követi majd egy vita forduló, és aztán folytatjuk az előadásokat. Jó reggelt kívánok! Nagyon köszönöm, hogy ma a meghallgatáson szólhatok. Mark Mitchell vagyok, és az Egyesült Királyságban dolgozom egy civil szervezetnél, 97 óta foglalkozom az európai finanszírozási kérdésekkel, az európai szociális alappal az Egyesült Királyságban, és nagyon sok nemzeteken átnyúló projektben vettem részt, nagyon sok projektben. Úgyhogy ezt az ismeretet szeretném önöknek átadni most a különböző projektek végrehajtását illetően, ezt szeretném megosztani önökkel jelentés olyan információból származik, amely három forrást ölel fel, az európai hálózat, az strukturális alapok 96 óta, a CSP, ez egy Egyesült Királyságban működő jótékonysági szervezet, az önkéntesek, a fiatalok, a munkanélküliek és a kirekesztettek tartoznak ide. 1400 tagszervezetünk van, az EU tagállamokat támogatja, a saját szervezetem pedig önkéntes szolgáltatást nyújt, és ez regionális perspektívába helyezi a munkánkat. Három területre koncentrálunk, a strukturális alapok, a decentralizált alapok, amelyeket elérhetnek a nemzeti szervezetek, illetve a brüsszeli források. Az Egyesült Királyságban a legtöbb civil szervezet ezeket nemzeti szinten éri el, és 2007 óta ez sokkal elfogadhatóbbá vált az Egyesült Királyságban. Mivel egyre kevesebb az nemzeti forrás, ezért a független alapokhoz kellett fordulni, illetve alapítványokhoz. Aztán a gazdasági válság és az értékek csökkenése gyakorlatilag rosszabb teljesítményt hozott a piacokon. Az európai finanszírozás egyre vonzóbbá vált, annak ellenére, hogy általában az Egyesült Királyság euroszkeptikus. mikor megszületnek a költségvetési tervek, akkor sajnos rá kell jönnünk, hogy a helyi alapok nem megfelelőek és elegendőek ezek kielégítésére. Az európai alapok iránti érdeklődés ellenére az Egyesült Királyságban azért a hozzáférhetőség nem föltétlenül egyértelmű. A civil szervezetek és az egyéb közösségek számára az Egyesült Királyságban a decentralizált programok, nagyon sok ügynökség, illetve terület fennhatósága alá tartoznak, és nyilván az ügynökségek nem rendelkeznek föltétlenül közvetlen információval. Az Egyesült Királyságban változó a helyzet. Skóciában, Velszben és Észak-Írországban saját programok léteznek, különböző finanszírozási lehetőségekkel, célekkal, amelyek eltérhetnek a többi angol területtől. Bündvig Leonardo és az egyéb terület, és az egyéb programok például Persze vannak prioritások is, amelyeket regionális alapon Skóciában, Észak-Írországban dolgoznak ki, ahol mások a hagyományok például, és teljesen attól függ, hogy például a civil szervezeteknek milyenek a céljai. Úgyhogy mindenképpen nekik is részt kell venni a végrehajtásban. Veszben például az NGO-k esetében önkéntes alapon is folyik a munka. Észak-Írországban nemzeti programok léteznek, Angliában pedig egyik sem létezik. Az Egyesült Királyságban 6,6 ezer millió körül van, 3000 és 3390 ezer, a hozzájárulás. Angliában persze vannak kisebb területek is, mint a technikai hozzájárulás, az nemzeteken átnyúló programok, közvetlen segítséget adunk. Az összes többi az egy a társfinanszírozással kerül megvalósításra. Általában a különböző kormány, ügy, helyi ügynökségek, illetve a kormánynak bizonyos területei segítenek. Eh, ahol együtt finanszírozás, vagy vegyes finanszírozás létezik, nagyobb a jelentőségű szerződéseket pályáztatnak. Eh, persze azt is meg kell vizsgálni, hogy mennyi az erre rendően rendelkezésre álló tőke. Két kihívással kell szembenéznünk itt. Először is a szerződések nagysága kockázatot jelenthet, hiszen a harmadik ágazatban levő szervezetek számára nem mindig, nem mindig hozzáférhető. Ezen kívül a készpénzforrások hiánya is nehézséget jelenthet. Ezen kívül a harmadik ágazat, a Mitchell úr, elnézést, egy kicsit lassítson, mert a tolmácsok nem bírják követni, kéri az elnök asszony. Köszönöm szépen természetesen, ugye Mitchell úr? Természetesen vannak olyan csoportok is, amelyek sérülékenyebbek, és nem tudják ugyanazt az eredményt felmutatni. Készült egy átfogó elemzés ezekről a szervezetekről 2008-ban, és úgy tűnik, hogy ez is megerősíti azt, hogy a pályázati kiírások nem föltétlenül feleltek meg az elvárásoknak. A nyilvános adatokból az derül ki, hogy az érintettek kapták a legtöbb ö, szerződést és a legtöbb finanszírozást, ezek általában magánjellegűek vagy globális szervezetek. A, tulajdonképpen a profit motiválja a részvételüket fennáll annak a veszélye, hogy esetleg a szerződést aláírók válogatnak majd a beruházási lehetőségek között, és várják a kedvezőbb lehetőséget a beruházásra. Készült egy elemzés az adatokról is, 2008. június és 2009. júliusa között. Ez azt mutatja, hogy 25%-a a finanszírozásnak mire fordítódott, nevezetesen magánszférából származott. 39%-os az állami a projektek, 38 a finanszírozás szempontjából. Gyakorlatilag elég jól működnek ezek a szervezetek itt, és a finanszírozás is működik. 12 szervezet 40%-át jelentette a harmadik ágazati szerződéseknek. Bár azt mondtuk, hogy az általános tendencia a szerződések számának csökkentése, illetve az értékek növelése, Skóciában sikerült önkéntes alapú hozzájárulást is igénybe venni, Angliában azonban ez nem így volt. Velszben nagyon sok forrása lehetett támaszkodni abban az esetben, hogyha valamilyen nehézség merült fel. A technikai segítség állandó kihívás a harmadik ágazatban Angliában, és valószínűleg ugyanez lesz a helyzet a jövőben is. Mivel igen szigorú és merev a társfinanszírozási rendszer Angliában, ezért sajnos a rugalmasság sem lehetséges a gazdasági fellendülési programban, mint például az általányok biztosítása. Úgy tűnik, hogy bizonyos régiókban kiváló a munka, a közösségi alapok felhasználásában, más területeken azonban nem. Főleg a kisebb közösségek, a kisebb szervezetek nem igazán jelentkeznek ilyen alapokra. Angliában kilenc régióban tapasztaltunk ilyen jelenségeket, például Anglia keleti részén ö, gyakorlatilag kevés szén felhasználása cél, és ezért a, a különböző innovatív fejleményeket ebbe az irányba támogatják. Ami a civil szervezetek részvételét illeti, némi javulás tapasztalható. Például a Disability Essex-ben egy új épületet ö, ö, tudott felépíteni. Aztán a YMCA egy másik példa, ahol jobb szolgáltatásokat tudnak nyújtani a fiatalok számára. Minden esetben hosszú uh, uh, ideje uh, próbálják felhasználni ezeket a forrásokat de nagyon sok időre van szükség. Az RDF e az egyik eszköze a tőke felhasználásnak, ezért nagyon sok civil szervezet érdeklődik iránta. Legtöbbjük különböző szolgáltatásokra vagy képzésre próbálja fordítani ezeket a forrásokat. A társfinanszírozás egy másik nagyon fontos lehetőség de ez sokszor korlátokat jelent, mert az állami finanszírozás nem mindig biztosítható az aktuális pénzügyi éven túl. Ami a decentralizált alapokat illeti, nem változott sokat a helyzet az előző jelentéshez képest. Nagyon jól alkalmazkodik mindez az egyes nemzeti elvárásokhoz. A programok nagyjából ugyanazok, elég sikeresek és kielégítőek. Helyi kontextusban kell értelmezni ezeket a programokat, de nyilván vannak nehézségek az eljárások során. Nem szabad elfeledkezni a helyi ö, szükségletekről, és a helyi ö, szakemberek ö, bevonása is nagyon fontos ebbe a folyamatba. a helyi ügynökségekkel is könnyebb felvenni a, a programok során a kapcsolatot. Általában 60%-a az applikációknak szük, ö, sikeres volt a Grundtvig, a Leonardo és a Youth in Action programok keretén belül. Ami a bizottsági közvetlen forrásokat illeti. Talán ezek a legérdekesebbek, de a legnehezebben hozzáférhetők, mind az ügynökségek, mind a hálózatok számára, mivel nincsenek jelen Brüsszelben nem mindig egyértelmű a megfogalmazás sem, és a nyomtatványok is túlságosan bonyolultak lehetnek a civil szervezetek számára. Az online megoldás nem mindig szerencsés. Nagyon sok időt vesz igénybe mindez. És sajnos ez sokszor a kudarcok oka. Annak ellenére talán jelentkezések vannak. 6 hét áll rendelkezésre a jelentkezésre, de sajnos ez nagyon rövidnek tűnik minden előkészítéséhez. Az Egyesült Királyságban 12 hét ez a határidő. A készpénzes társfinanszírozás továbbra is nagy probléma az Egyesült Királyságban. Mindazok számára, akik segíteni kívánják a munkát ahogy egyre inkább szerződések formájában jelenik meg az állami finanszírozás, eléggé sok feladat hárul a civil szervezetekre. A döntéshozó folyamat nagyon lassú, általában hat hónapig tart egy döntés meghozatala, úgyhogy ez alatt az idő alatt sokszor a projektek elhalnak. Végezetül az Európai Uniós finanszírozás rendkívül fontos a civil szervezetek számára a tagállamokban, beleértve az Egyesült Királyságot is. Egyre inkább kívánatos ö, ö, a szubszidiaritás elve, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos a strukturális alapok feletti felelősség is lehetővé teszi azt, hogy az EU szinten lehessen követni a különböző projekteket. Az Európa 2020 nagyon fontos célokat tűz ki maga elé, és szükség van olyan mechanizmusokra, amelyek segítségével ezt el is lehet érni. Az Egyesült Királyságban ö, munkát kell biztosítani azoknak, akik a közelmúltban ö, vesztették el a munkahelyüket, és ö, nagyon fontos, hogy ö, akik egyre inkább kikerülnek a munkaerőpiacról, bekerülhessenek oda szükség van a nemzeti szintű finanszírozásra és a strukturális alapok vonatkozásában. Sajnos a decentralizált alapok nem igazán működnek úgy, mint ahogy kellene. Gyakorlat nem megfelelő a, a gyakorlat sem. A ö, különböző nemzeteken átnyúló munkához is szükség van összegezni és csoportosítani a különböző forrásokat. Az európai finanszírozás vonatkozásában arányosabb megoldásra van szükség és nemzeti standardok bevezetésére. Ami a centralizált alapokat illeti, egyszerűsíteni kellene a folyamatokat, ez üdvözlendő lenne. Talán egyszerűbb koncepciókat kellene megfogalmazni azért, hogy kevesebb munkával lehessen elérni a célt, ez segítene a civil szervezeteknek. Nagyon sok felvetés itt a decentralizált források vonatkozásában már felmerült Brüsszelben is a konzultációs folyamán. Konzultációs folyamat folyamán 2009. decemberében volt erről szó a főgazgatóságnál. Azonban úgy tűnik, hogy az önkéntességgel, illetve az összes többi területtel még további, a továbbiakban is foglalkozni kell. Ha esetleg kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Mr. Mitchell. Sie haben... Köszönöm, Mitchell úr. Valóban a, fel, a költségvetési rendelet felhasználásának sokféleségét tárta elénk, és azt is bemutatta, hogy Európa mit tud megoldani. Egy mondaton azonban elakadtam, illetve az újra és újra ismételem magamban. A pénzügyi a, finanszírozás nem lehet akadálya, a finanszírozásnak a tagállamokban való működésképtelenség. Ezt mindig újra fel kell idézzük. Most pedig második szakértőnk, Tóth Asszony. Kérem, 10 perc szorítkozzék, mert hogy futunk ki az időből, kérem tartsa az önre szabott időt. Köszönöm szépen. Igyekszem kicsit húzni az előadásomból, hogy az időt tartani tudjam. Tóth Izalbella vagyok, a holland Kordét nevű katolikus segélyszervezetnél dolgozom, most pedig a Concord nevében a Fejlesztési NGO-k Szövetségének nevében beszélek. 24 nemzeti platformot és 18 nemzetközi hálózatot képviselünk, amely több mint 1600 fejlesztési NGO-t képviselnek. Rendszeresen kapcsolatba lépünk az európai intézményekkel és politikaformálókkal, valamint a civil szervezetekkel tartunk kapcsolatot. A teljes forgalom 7 milliárd euró az összes támogatás, amelyben tanácsokat adunk, kb. 25 millió magándonor támogatja ezen tagszervezetek működését. Üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy hozzájárulhatunk ma annak a kérdésnek a tagolásához, hogy vajon az utolsó reform valóban csökkentette az NGO-kat terhelő bürokratikus terheket a fejlesztés politika kapcsán. Ez a hozzászólás azt a konzultációt követi, amely 2009 őszén tartott konzultációnk a fejlesztési munkacsoportban tett konzultációnak az eredményre támaszkodik a mostani hozzászólásom. Először is hangsúlyozni kell, hogy az NGO-k örülnek annak, hogy egy átfogó újra szabályozás történik, amely jobb legjobb gyakorlatokat ülteti át. Szeretnénk jó minőségi programokat elindítani, amelyek a pénzügyi szabályokat figyelembe veszik, és felelős gazdálkodását jelentik az adófizetők pénzének. Ugyanakkor az NGO-k továbbra is érzékelnek adminisztratív terheket, és szerintük ezek a fő akadályai az európai támogatások felhasználásának. Jól tudjuk, hogy az ellenőrzési környezetet erősítették a Santer Bizottság óta, ám jobb egyensúlyt kell találnunk a működőképesség és a számon kérhetőség között. Ezen túl a pénzügyi szabályozás felülvizsgálata nem feltétlenül kell, hogy növelje az NGO-kat terhelő bürokratikus terheket, Ilyenekkor azt is látunk, kell, hogy a megnövekedett terek nem feltétlenül eredményeznek nagyobb pénzügyi szigort vagy szabályosságot. Sőt, ellenhatása, ellenhatása lehet ennek, hiszen a kevésbé tapasztalt ngo k elriasztja a, a, a támogatások felhasználásától, és ez kiszorítja az innovációt. A pénzügyi szabályozás bármely módosítását azon elvek alapján kell megtörténni, hogy a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség érvényesüljön. E Mindezik elv, mind a három elv egyszer, egyenlően hasznos, egyenlően fontos, egyenlő figyelmet igényel. A Lisszaboni szerződés elfogadása után belátható, hogy a pénzügyi szabályozás mostani áttekintése fontos, hiszen egy új jogi keret áll fent, és fontos, hogy stabil legyen ez a, ez a jogi keret, a szerződés alapján álljon, és a külügyi szolgálat felállítása is megköveteli ezt. Ezért a Concord támogatja az Európai Számövőszék megvéleményeit, ez áprilisi négyes számú anyag, ahol is idézem, meg kell őrizni és erősíteni kell a pénzügyi menedzsment számánkörhetőségét, minőségét, ugyanakkor jövőbeni derogációk nem szabad, hogy aláássák a pénzügyi működőképességet és a feladatok ellátását. Zárom az idézetet. Ez még fontosabb tekintette arra a tényre, hogy az Európai Bizottság fejlesztési alapokat is kezel a, a közvetlen és helyi szervezeteket is közvetlenül támogat, vagy támogatásban részesít a fejlődő országokban. Néhány megjegyzés a pénzügyi szabályozásról, illetve vannak végrehajtási utasításairól, szabályairól. Röviden átfutnék rajtuk, ha megengedik. A támogatások kapcsán az általános értékelés az, hogy jelenlegi rendszer jó működik a Europaid online rendszerét. Viszonylag egyszerű rendszernek tekintik a kedvezményezetek, ám azért ez érteni kell a, a, a közösségi rendszerhez. Nem minden szervezetnek van rálátása, különösen a fejlődő országokban az európai közösségi rendszerekre. A Concord üdvözli azokat az javításokat, amelyek 2009 utolsó hónapjaiban történt az online pályázati és programokban. Azonban, ahogy említettük, a a helyi önkormányzati program pályázataiban a múlt év júliusában diszkrepanciákat érzékeltek. És az, a közös a delegációk ezt jelezték is helyben. A konkrét prioritások a országos pályázatokban időben kell, hogy kiadásra kerüljenek. Hogy ezeket elkerüljük. A társfinanszírozás és a tekintetében a konkortagok több rugalmasságot kérnek a társadalmi követelményekben. Ez alapvető fontosságú, hogy az Európai Bizottság célja az, hogy mindenféle nem kormányzati szervezetet támogatni kívánja a fejlődő országokban is, és az európai szervezeteket is. Különösen az új tagállamok esetében fontos ez, ahol talán kisebb a, a kapacitás, kevesebb társadalmi szerezhető be. A jelenlegi társfinanszírozási szabályozást ugyanakkor a teljes időszakra fel kell tartani. Ami a teljesítmény alapú támogatásokat illeti, és a, a jelenlegi elemzés megállapításával szemben az általány fizetésben, akkor nem támogatja a konkrét költségében az általány elszámolást. A jelenlegi jelentési rendszer fenntartása a ténylegesen felmerülő költségekkel szemben. Bár úgy tűnik, hogy az általányfizetés egyszerűbbé teszi a támogatások kezelését, ugyanakkor azzal a hátránya, főhátránya jár, hogy nem engedi meg a teljes költség visszatérítés, tényleges költségek visszatérítését. Erre vonatkozóan az NGO-knak van megfelelő rendszere, hogy minden ö, költséget megterítsenek, és minden donor megfelelő hányattal számolhasson. Szerintünk torzítaná az általány elszámolás bevezetése ezt a rendszert. Az output kifizetések rendszere, a költségek megtérítése a várt outputok alapján nem ö, realista ö, rendszer a támogatások tekintetén. Mert ha a célokat nem érik el, ezek sokszor szubjektív célok, akkor bünteti a kedvezményezetet. Sokszor nagyon nehéz mérni, különösen a ugyan szoftfejlesztési projektekben, hogy mi, mik is a célok, az eredmények sok esetben a ajánlások alapján lehet meghatározni azt a rendszert, ahol a költségvetés egyszerűen kezelhető, ugyanakkor az összes költség megtéríthető, és a donor nem fizet olyan költséget, amely nem létezik, költségtételt, amely nem létezik. A fő kihívás a támogatások kezelésében nem a, a, a kalkuláció és a költségek elszámolása, hanem az igazgatási terhek, különösen a végső köztes és végső jelentés tekintetében az, amely ilyenként értekelhető. A nem profit szabály esetében, ahogy a rugalmasság a szabály értelmezésében megengedett rugalmasság, amelyet a Practical Guide megenged, bemutatta. Ez hasznos, a Concord azt szeretné, ha fenntartanánk ezt a rugalmasságot, mi több szélesebb körben alkalmazhatnánk. A kisebb támogatások plafonját illető a Concord úgy gondolja, hogy a, az, a, a kis értékű ö, ö, támogatások értéke jól meghatározott ugyanakkor megfelelő verseny és egyenlő elbánást fenn kell tartanunk, mint alapelvet a kezdeményezetek között az cascading, azaz lecsorgatása a támogatásoknak a jelenlegi szabályok alapján, a partneri és viszony alapján szerintünk észszerű volna, ha lazítanák a korlátokat. A harmadik helyi partnereknek átadott támogatási részt illetően a projekt teljes értékén belül meghatározható volna ez az arány. Jelenleg nagyon sok szervezet tudni, nem minősül hivatalos partnernek a projektben, sem pályázónak, holott a részvételük rendkívül fontos a, a, a projekt hatása tekintetében. A pénzügyi fájlok kezelése a bizottság részére, illetve a közményzetnek kifizetett előlegek tekintetében a Concord úgy gondolja, hogy az előlegre kapott kamatot a projekt tevékenységre kell felhasználni, illetve kreatív kiegészítő gondolatok megvalósítására. És így kell ezeket jelentésben is elszámolni. Azt is látnunk kell, hogy a kezvezményezettek is osztják a, a, a előfinanszírozását, hiszen 90 százalék a, a teljes előfinanszírozási össz, összeg csak, tehát egy részét a kedvezményezett kell, hogy vállalja. A két javaslatot szeretnék beterjeszteni. A, a kockázat alapján kell álljon a derogáció, vagy egy kollektív alapot kell létrehozni, hogy a DJ Researchben történt, ahol egy rulirozó alap esetében minden projektre 5% érvényesül a teljes projekt időszakra, hogy elkerüljék a végrehajtásban felmerülő kockázatokat. Hát azt hiszem, itt is gyorsítanom, vagy rövidítenem kell, úgyhogy, ha megengedik, nagyon röviden, a, kedvez, a pályázókra háruló papírmunkáról beszélni. ez inkább a, a, a Euréd végrehajtásra vonatkozik, mint a pénzügyi szabályozásra, de mégis az itt tett megjegyzések talán hasznosak lehetnek az önök szempontjából. És úgy gondoljuk, hogy a pályázást, pályázati eljárás drámai módon javult az elmúlt években. A, a regisztrációs online rendszer révén. A két lépéses eljárás javítást hozott, és rendszeresen alkalmazni kellene. Ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok delegáció, illetve egyes központosított pályázatok egyszerre kérik be a két pályázati anyagot, ami nagyon nagy terhet ró a pályázóra. A Concord újra aláhúzza azt a kérését a bizottság felé, hogy a korlátozott eljárást alkalmazzák mindenhol egy másik szűk keresztmetszet az az, hogy kevés az idő a, a konceptnód elfogadása után a teljes pályázat elkészítésére. A Pádor kapcsán ez egy jó irányba tett lépésnek értékelhető, ugyanakkor alá kell húznunk, mert nagyon nehéz felhasználni ezt az eszközt, különösen a helyben működő partnerek szempontjából nagyon nehéz a Pádor használata. Üdvözöljük az online projektpályázati lehetőséget, és üdvözöljük azt is, bizottság részéről az erőfeszítést, hogy standardizált, egy, egyszerűsített pályázati ö, űrlapokkal kíván dolgozni. További konkord lehetnek azok, hogy szeretnénk a tisztelt képviselők és a bizottság képviselő figyelmébe ajánlani azt, hogy az ÁFA visszatéríthetősége megvalósuljon. Ez újra-újra felmerülő probléma. A Concord azt javasolja, hogy a DCI és az emberi jogi szabályozás, a pénzügyi szabályozás végrehajtási utasításaiban is érvényesüljön, mert jelenleg egyet ellentmondanak egymásnak. Nagyon hosszú szövegem volna erről, biztos ismerik a problémát, hogy egymásnak kollízióban vannak ezek a jogszabályok, ezek a szabályozások, nem engedik meg tudni az áfa visszatérítés jogosultságát. Ezért a DCI-t és az emberi jogi szabályozást meg kell módosítani azt, hogy ezes adónemek, például az ÁFA elszámoltatható költség legyen 2010. januárjától. Ugyanakkor ez a, a, a a lehúzódása miatt veszély fenyegeti ezt a lépést, így módon a kedvezményezetek továbbra sem tudják visszaigényelni ezeket az adófajtákat, és ez tovább növeli a pénzügyi kockázatot. A pályázati meg gyors megoldásra van szüksége, tekintettel arra, hogy az összes támogatási szerződést, amelyet 2007 óta írtak alá, itt rektoratív módon érvényesülhetne a szabályozás módosulása. A közvetett költségek tekintetében, hogy beszéljek, a devizárfolyamok ügyéről. A pénzügyi szabályozás nem mond semmit arról, hogy a devizárfolyamok hogyan kell számolni. Az étkó tekintetében a, pályá, a pályázók az Infor euró árfolyamot kell, hogy használják a nem euróban felmerülő költségek tekintetében. Ezek az árfolyamok nem esnek egybe a tényleges árfolyammal, ahogy azt a bankok használják, amikor átad, át utalnak összegeket, és ez oda vezet, hogy bár jelentéstételi szempontból hasznos lehet az eszköz, a bizottság likviditási szempontból is alkalmazza ezeket a szabályokat, ami bizony súlyos eltérésekhez vezethet a tényleges költségek és a, a jelentésben szereplő kiadások között. A Concordban konkordnak az a véleménye ezért, hogy a pénzügyi szabályozás vagy annak végrehajtási utasításai kell, hogy szóljanak arról, hogy a, a deviza árfolyam kérdését hogyan kezeljük, és a tényleges árfolyam használatát javasoljuk. A tényleges árfolyam használatát végül, de utolsó sorban fontos egy döntő, döntésbírósági rendszer felállítása. A Concord hangsúlyozza azt, hogy egy független döntéshozatali arbitrációs testület álljon fel, amely a szabályok értelmezésében iránymutat és közös értelmezést enged meg, és biztosítja azt, hogy minden szolgálat Brüsszel és a delegációk is konzisztens módon értelmezzék a szabály elemeit. Végül visszatérve az a kérdéshez, hogy az utolsó reformnak volt-e hatása a ngo terhelt bürokratikus terhek csökkentésében, világos az, hogy a pénzügyi szabályozás több revízió is az elmúlt évek során. Még mindig sok olyan téma van, amely nagyon sok szakmai, pénzügyi terhet rónak a ngo napi munkáját akadályozandó, Szerintem a Concord, amely az Európai NGO Szövetsége, szervezete, joggal mondhatja, és a fejlődő országbeli partnereinket is beleértve, képviselve mondhatjuk, hogy akik ugyan látják, hogy az Európai Bizottság megnyitotta az ajtót a deregulációk révén a közvetlen együttműködésre, mégis sokszor nem tudnak részt venni ezekben a projektekben a szabályok terhei miatt. Az Európai Parlamentnek megvan a hatalma és képessége, hogy felülvizsgálja a pénzügyi szabályokat és azok végrehajtási utasításait, az Európai Bizottságot, a parlamentet, a számvevőszéget és a tanácsot arra kérjük, hogy gondolják végig ezeket a javaslatokat a szabályozás véglegesítés során, azokat a ajánlásokat, amelyeket tettünk egyrészt, hogy a szabályozás és a utasításokat úgy módosítsák, hogy a, arányos legyen az ellenőrzése a kedvezményezetteknek, másodszorban az áfa visszatéríthetőségét, jogosultságát biztosítsák, harmadsorban engedjék meg a tényleges árfolyam, devizárfolyam használatát, négy, fejlesztenek ki egy DG-kre vonatkozóan közös kézikönyvet a Practical Guide felhasználói számára, a delegációk és a kedvezményezettek számára is, hozzanak létre egy független döntős bírósági mechanizmust a félreértések kezelésére, ha növeljék a rendszeres képzést a Practical Guide használatára vonatkozóan a delegációk szintjén és a kedvezményezetek érdekében, és végül nem utolsósorban tudniuk kell, hogy a stabil jogi keret, költségvetési végrehajtási keret rendkívül fontos a delegációk szintjén is, és a külügyi szolgálat szintjén is. Végül szeretném hangsúlyozni, a Concord készen áll továbbra is önök együttműködni, gyümölcsöző partneri és együttműködési kapcsolatot fenntartani az Európai Bizottság szolgálataival az Európét jobb működése érdekében. Köszönöm, Tóth asszony. Nem egészen 10 perc volt ez, kicsit több, de az egyensúly, a működőképesség és a, a, a terhek, bürokratikus terhek, valamint a társadalmazás rugalmasabb a tekintetében rendkívül fontosak voltak számunkra. azonban gyorsan ugorjunk tovább. Matila professzor úr, a következő előadónk. Reméljük, hogy ő tényleg finn módon tartja a 10 percét. Madam Chair, ladies and gentlemen, I would like to thank Köszönöm, szeretném megköszönni a Kokobunak eh, és a Kobunak a meghívást, hogy eh, ezen a fontos meghallgatáson én is eh, beszélhetek. A Brit Royal Society egy dokumentumot adott ki a jövőbeli prosperitásunk biztosítása eh, címmel, és ez a jelentés arról szól, hogy a tudományt és az innovációt a hosszú távú gazdasági növekedés eh, előterébe kell eh, tenni, prioritizálni kell a különböző befektetéseket. Ezek olyan olyan javaslatok, amelyeket minden kutató támogatni tud szerte Európában. Miért ilyen fontos a tudomány és az innováció a gazdaság szempontjából, különösen a gazdasági válság után? Ennek több oka van. Először is a tudomány és az innováció új tudást teremt, és a tudás alapú társadalomban az új tudás megszületése az a legfontosabb dolgok közé számít, átalakítja az életmódunkat, új uh, dolgok megértését szolgálja, és akár álláshelyeket is teremtethet, valamint a társadalmi és mezőgazdasági problémák megoldását jelentheti. A 2020, Európa 2020 kommunikáció, bocsánat, közlemény is beszél arról, hogy fenntartható fejlődésre van szükség. Három prioritást említ. Az egyik a növekedés, a második az innováció, a harmadik pedig kezdeményezések. Az erőforrások jobb kihasználása a harmadik. A, az úgynevezett flagship kezdeményezések is arra születtek, hogy megteremtsék a keretkörülményeket ahhoz, hogy hozzáférjenek az emberek a kutatás és az innováció eredményeihez. Más úgynevezett zászlóshajó kezdeményezések is rendelkeznek erős tudás elemmel. Miről is beszélünk akkor, amikor a költségvetési rendeletről beszélünk? Arról, hogy az európai kutatási térség továbbra is vonzó legyen, és hogy konkrétabban valósulhassanak meg a hetedik keretprogram célkitűzései. A bizottság, mint hallottuk, a kutatási keretprogram végrehajtásának egyszerűsítésén dolgozik, egy közleményt adott ki, ezzel kapcsolatban a tanács is foglalkozik az ügyel. A bizottság egy sor érdekes és fontos eszközt javasolt, melyek célja az egyszerűsítés, ezek nagy részét mi is támogatni tudjuk. A tudomány, technológia és az innováció eh, képviselői mind azt mondják, hogy az EU kutatási és technológiai finanszírozása kevésbé vonzó, mint a nemzeti források igénybevétele, vagy egyéb források igénybevétele kevésbé vonzó, mert iszonyatos bürokráciát követel meg. Ezt mindenki egybehangzóan állítja. Éppen ezért rövid időn belül valamit lépni kell. A Nature tudományos szakfolyóirat néhány hónappal ezelőtt írta, írt a helyzet hátteréről, és azt írta, az új EU pénzügyi útmutatások, amelyeket 2004-ben adtak ki, olyan e, részletes elszámolást követelnek meg, amelyek kizárják a korrupciót, ami jó dolog, ez volt a cél. De ennek eredményeként minden centet e, el kell számolni és meg kell indokolni az elköltése előtt és után is. Ez egy olyan helyzetet teremt, ahol az európai támogatások már nem vonzóak azok számára, akik egyébként érteklődnének az EU támogatás iránt, nevezetesen az európai és harmadik országbeli magas csúcs kutatók számára. Tehát egyszerűsítésre van szükség, az administratív és pénzügyi rendelkezések egyszerűsítésére. Egy másik probléma a szabályok sokfélesége. Erőfeszítésre van szükség a szabályok szinkronizálása érdekében, a különböző kutatási tervek, támogatási rendszerek között. Ez ki kell, hogy térjen a számvitelre, a költségvetés előkészítésére és minden aspektusra sajnálatos módon a végső kifizetések során jelentős késlekedéseket tapasztalunk, az anyag benyújtása után ne legyen ekkora késedelem a kifizetés előtt, ez ugyanis különösen fájdalmas az egyetemek, illetve a kis- és középvállalkozások számára, amelyek részt vesznek kutatásokban vagy folytatnak kutatómunkát. A, a finanszírozási terve az Európai Kutatási Tanácsnak e, egy jó irányba tett lépés, ez egy vonzó e, támogatási módszer, forma, de ezt is egyszerűsíteni kell. Örömmel hallgattam Lewandowski úr ötletét azzal kapcsolatban, hogy valamilyen módon az előfinanszírozás kamatát figyelembe veszik. Tavaly a, tavaly jeleztük, hogy többféle bankszámlára van szükség a többféle projektekhez. Az Európai Kutatási Tanács projektjei és azt jelentik, hogy viszonylag kis támogatásért jelentős adminisztratív munkát kell végezni. A Trust Researchers nyilatkozatot több mint 12.700 kutató írta alá, és azt állítják ebben a nyilatkozatban, hogy a kutatások finanszírozását úgy kezelik, mintha az valami fajta közbeszerzési eljárás lenne, ez teljesen elfogadhatatlan a kutatók számára, a kutató szervezetek számára, sőt az egész európai közösség számára. a kutató egyetemek számára külön szabályokra van szükség. A kutatók jelenleg úgy gondolják, hogy az administratív terhek jelenleg a versenytársainknak kedveznek. Remélem, hogy a jövőben ez már nem lesz igaz, mert az EU költségvetési rendelete támogatni fogja Európában, az Európában végzett magas szintű kutatásokat. Vielen lieben Dank. Nagyon szépen köszönöm, Attila professzor. Valóban finn módon értelmezte a 10 percet, még kevesebb is volt. Ez nagyban segít bennünket, hogy a napi rendet tartani tudjuk. Nagyon jól értettük, hogy az egyszerűsítés a szabályok általános egyszerűsítése mellett érvelt, igen, ugyanakkor azt is elmondotta, hogy el kell gondoljuk azt, gondolkozunk a felül, hogy a kutatási területen, különösen a kutatási keretprogram területén azért külön szabályokat is alkalmazzunk. És ez a jelentéstevőnk szívéhez nagyon közel ásó álló terület, mert ő is azt amellett érvel, hogy itt sajátságos szabályokra van szükség. Most pedig képviselőtársaimé a lehetőség. Nem, nem, nem nyilatkozatokat akarok hallani, hanem konkrét kérdéseket tegyenek fel. Mert hogy itt aztán tényleg tartanunk kell az időt. Inge Gressle, aztán Derek. Köszönöm. Köszönöm nagyon érdekes hozzászólásokat. Egy kérdésem van a biztos úrhoz még hozzá. Azt hallottuk, hogy egyik fő gond abban áll, hogy nagyon sokféle szabály érvényesül, és nagy számú szabály. Mit tesz akkor a bizottság? A most az új szabályozással milyen befolyással él a speciális programok tekintetében 2014-es dátummal, mert szerintem úgy megy sajnos tovább minden, mint eddig, hogy mindenki a saját területén ügyködik, és aztán ellenmondanak egymásnak az egyes területekre vonatkozó szabályozások. A kutatási keretprogramban is kiderült ez, hogy az a gond, hogy ott olyan szabályok vannak, amelyek ellen mondanak mint ami a pénzügyi szabályozásban és végrehajtási rendelteiben érvényesül. Ez az egyik kérdésem a biztos úrhoz. Fontos, hogy befolyással legyenek erre. Ne csak egy-egyféle szabályozás legyen, hanem legyen külön fejezet minden alapra, és aztán nem minden fejezet maga hozza meg a szabályait, amelyek aztán egymásnak ellen mondanak. Erre tényleges választ szeretnék, nem csak egy olyan általánosságokban mozgót. Aztán Mitchell úrhoz van kérdésem. Ha jól értettem önt, akkor egy a, annak alapján, amit elmondott, hogy már csak, csak Nagy-Britanniában milyen sokféleképpen érvényesülnek a lehetőségek, a költségek Mond, Értelmes volna egyszerűsíteni ezeket, hogy a szabályokban alapvetően hogy a felhasználás sávszélessége visszaszorítható legyen helyben. Ez érszerűbb volna szerintem. Aztán a Concordnak is köszönöm a nagyon konkrét javaslatokat, melyeket igyekszünk megszívlelni, egyiket másikat meg kell vizsgálnunk, például az áfa ügye, biztos úr. Ez egy rendkívül fontosságú kérdés. Nem hiszem, hogy harmadik országokkal kapcsolatban tudunk valamit elérni, de az Európai Unión belül le kell mondani a tagállamnak az áfáról, hogyha Európa közösségi források kerülnek felhasználásra. Érdekel engem, hogyan látja a lehetőségét ennek a projektnek, ennek a vállalatnak. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr örültem annak, hogy Mitchell úr külön beszélt Walesről, sőt többször is említette, és említette azt, hogy milyen jól mennek az administratív folyamatok a strukturális alapok vonatkozásában. Azt gondolom, hogy már jó ideje rájöttünk arra, hogy kis szervezetek számára lehetetlen az európai forrásokhoz való hozzáférés egyébként, és az elmúlt, a múlt időkben, a múlt időszakban túl sok projektet hagytunk jóvá, több ezer projektet, és Felmerült ezt követően a kérdés, hogy ezeknek lesz-e valami hatásuk mondjuk abban, hogy növekszik Wales GDP-je. Éppen ezért onnantól kezdve megváltoztattuk a gondolkodásmódunkat, a nagy projekteket kezdtük el támogatni, és azok meghajó, megvalósításába szállhattak be a kis szervezetek. Eh, Mitchell úrhoz intézem a kérdést, hogy nem jobb-e ezt a módszert követni, nagyobb projekteket meghirdetni, és abba csatornázhatnák be az erőforrásaikat a kicsik. Nem jobb-e ez, mint több ezer vagy nagyon sok kis projektet meghirdetni? Mitchell úr is eh, említette, a Targeted Match Fundot, amely gyakorlatilag egy végső menedéke a kis szervezeteknek az önrész biztosításához. Ez egy kis összegű alap, pénzalap. Azt gondolom, hogy az intervenciós ráták megvizsgálásában bújik meg a, az ördög, mint Az állami támogatások külön kérdést vetnek fel a kis szervezetek számára. Az állami támogatási szabályok gondokat okozhatnak. A harmadik megjegyzésem az egyszerűsítés, a beadványoknál. A Költségvetési Bizottságban a szabályokat szeretnénk audit szempontból egyszerűbbé tenni, de természetesen a pályázók számára is egyszerűsíteni szeretnénk a szabályokat. Legyen végre egy részleges vita azokról, azokkal, akik részt vesznek a pályázati folyamatokban, az ő véleményüket hallgassuk meg, és fogadjuk meg az ajánlásaikat a pályázati eljárások kialakításakor. Köszönöm. Köszönöm, akkor a biztosítót kérem, hogy adja meg a válaszát, és aztán Mitchell úr kapja meg a szót szintén válaszra. Köszönöm. Ezért oly hasznos a meghallgatás, mert meghallhatjuk, hallgathatjuk ezeket az inputokat. Köszönöm. Nagyon sok kommentár gyakorlati módosításokról szólt, amelyre lehetőség volna új forradalmi újra szabályozása nélkül is a pénzügyi szabályoknak, például a, a tájékoztatás mikéntjét illetően. Ez nem feltétlenül a pénzügyi szabályozás kérdése. Azonban mindenképpen jelez ez valamit. Azt, hogy az ágazati szabályokat kéne szinkronizálni. Ez volt az egyik fő agály, amely Tóth asszony és Matila úr előadásában és ingyen hozzászólásában megragadható volt. Az a kérdés, mit lehetne tenni, és mit tettünk. Az Európai Bizottság testületének boszorkány konyhájában nem tudok bepillantást nyújtani most, ám két dolgot magam is folyton, folyton hangsúlyozok. Egyrészt a finanszírozás rendezése, ezt már a parlament is észlelte, mint problémát, és a számbevőszék jelentésében is szerepelt. A másik pedig az, hogy szinkronizáljuk és erőltessük rá az ágazati szabályok konformitását a szereplőkre, a pénzügyi szabályok és végrehajtási szellemének és betűinek megfelelően. Ez bizony nem könnyű feladat. Egy területen ellenőriztük, amely Matila úr érdeklődésére számot tarthat, a kutatási területre vonatkozóan teszteltük ezt. Nagyon hosszú folyamat az a, a felelős biztos nyilatkozata nem véletlenül egy, egyes számú volt a pénzügyi szabályozás vonatkozó nyilat kommuniké előtt született meg, ahol szólt arról, hogy különleges típusú kedvezményezettek vannak ezen a területen, és ezekre külön figyelmet kell szentelnünk. És hogy arra, hogy Gegen Quinn asszonyjal jól működjünk együtt e sajátságos területen is. Mitchell úrtól érdekes volt hallani, hogy a válság környezete a kohéziós politikai praktikát még vonzóbbá teheti. Ez az európai költségvetés szempontjából fontos jelzés lehet, és az Egyesült Királyság álláspontja is javulhat itt, ami nagyon fontos lehet a jövőbeli tárgyalások tekintetében. Tott asszony és a Concord tapasztalatából érdekes volt hallani, egy kicsit konzervatívnak tűnt a mondandója, tekintettel arra, hogy mi mindig forradalmi javításokra törekszünk, a teljesítmény alapú vagy az átlagköltség alapú elszámolás tekintetében, míg a Concord a klasszikus iskolát védi, miszerint a tényleges költségeket kellene elszámolni. Úgyhogy ezzel nyitjuk meg az ajtót. Nem szabad sem kizárni, sem kötelezővé tenni például az átalányköltség elszámolását. Ezek, a, ezek az új megoldások nem kötelezőek. Aki akar, a klasszikus módszertant is alkalmazhatja vagy egy output-orientált rendszert. És a többi kérdés, amelyet felvetett, emlékszem az ÁFA jogosultság tekintetében hosszú viták állnak mögöttünk. Az én saját tapasztalatom 2005-ből a deviza árfolyam mechanizmussal kapcsolatban van egy a végrehajtási utasításokban a 8-as cikkben utalás egy elszámolási mechanizmusra, és a mostani pénzügyi elszámolás is lehetővé teszi a jóváhagyó tisztviselőnek, hogy engedélyezze a tényleges árfolyam használatát. Tudjuk, hogy a mostani, a pénzügyi piacok mostani illékony vagy instabil állapotában még fontosabb lehet a jóváhagyó tisztviselő ezen döntése, mert eh, egy nagyon bonyolult környezetben működnek a kedvezményezettek, és az eurózóna és nem eurózóna beli támogatások elszámolását illetően, már nem akarok most a témába részletesen belemerülni, fontos lehet. De, mint mondottam, a mostani rendszabály is megengedi a tényleges árfolyam használatát külön jóváhagyás mellett. Általánosságban azt mondanám, hogy most az önök kezében van a dolog. A javaslat megszületett, meglehetősen kiterjedt ez a javaslat, a tárgyalásokra vonatkozó tér és az együttműködés az egyes ágazati szabályokért felelős biztosok között, ahogy Kőnasszony és a kutatás tekintetében említettem, érzékelhető, és most csak rendes együttdöntés eljárás alapján állunk. A nép által megválasztott képviselők, akik a nép a megválasztóikért felelősek, azaz a parlament, részt vállalhat ebben. És én csak bátorítani tudom önöket arra, hogy legyünk készen 2012. januárjára az új pénzügyi szabályozással. Erre van szükség alapvetően ahhoz, hogy lefektessük az utat nem csak a 2020-as stratégia előtt, és a kutatásorientált kiadások erősítése irányába, hanem azért is, hogy a következő pénzügyi perspektívára szilárd és stabil pénzügyi szabályok álljanak fel. Ennyi volna magam részéről a reflexió az önök kommentárjaira, az én kommentárjaim. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Mitchell úr a következő ha válaszolna a kérdésekre, és kérem röviden, és komolyan is gondolom. Félbeszakítom légy, ha túl hosszúra nyújtja. Köszönöm szépen mind a két kérdést. Azt hiszem, hogy ami a, az NGO-kat illeti, a legfontosabb dolog az, hogy dialógust folytathassanak a finanszírozóval. Mégpedig olyat, amelyet úgy tekintenek, hogy két szervezet sikeresen szeretné végrehajtani a projektet, nem pedig akadályozni egymást. Tehát a kapcsolat a finanszírozó és a jelentkező között ki kell, hogy alakuljon. Ami az innovációt illeti, nagyon fontos ez ezen a területen. Az Egyesült Királyságban pillanatnyilag az Európai Szociális Alapból származó pénzt használják a kormány politikának kiegészítéseképpen az innováció, a kreativitás támogatására. Azt hiszem olyan készségek ezek, amelyek nem csak nálunk, hanem másoknál is léteznek, és amelyek valahol elvesztek a mechanizmus korábbi állapotában. Nagyon fontosnak tartom azt az értéket, amelyet a nagyobb szerződések képviselnek, ez csökkenti az adminisztratív feladatokat, és azt gondolom, hogy jelenleg az Egyesült Királyságban a közösségi alapok nagyon kis százalékot képviselnek, úgyhogy ezt javítani lehetne, kisebb közösség alapú szervezeteket létrehozni, amelyek segíthetnek a hozzájuk fordulóknak az európai pénzügyi alapokhoz való hozzáférésben. Ami az állami támogatást illeti, igen, egyszerűsíteni kell a folyamatot, de ugyanakkor meg kell érteni azt is, hogy mik ezek. Nagyon kis számban vannak önkéntesek, akik részt vesznek ebben a munkában, és nagyon nehéz megérteniük, hogy mi is a definíciója ennek, hiszen annyira összetett ez az egész. Úgyhogy ez a kapcsolat nagyon fontos. A kollégák ugye azt szeretnék, hogyha sikerre járnánk, nem pedig eltávolodnának tőlünk azok, akik hozzánk fordulnak. Az önkéntes szervezeteknek segíteni kell megérteni azt, hogy mi az állami támogatás, hogyan segíthetnek nekik a helyi közösségben. Végezetül pedig még az egyszerűsítésre térnék ki szervezetként a progress vagyunk kapcsolatban, az Európai Szociális Programmal, és ugye vannak különbségek, például miután a projekt beindult, meg kell tartani a dokumentumokat. A Progress 5 évvel a program lezárása után kívánja ezt meg. Az én szervezetemnek még mindig van felelősségi köre, úgyhogy talán egyszerűsíteni lehetne ezt az időintervallumot is, inkább 5 helyet, hetet lehetne előírni a 12 helyet, ez már is előrelépést jelentene. Remélem, hogy sikerült egy kicsit a válaszaimmal rávilágítanom a problematikára. Köszönöm. Igen, köszönöm a kör kérdés-válaszkör lezárásaként Tótasszony, de tényleg icipicire. Oh, thank you very much. Nagyon röviden csak. Köszönöm, elnök asszony. Mert válaszolnom kell. Ugye azt mondták, hogy konzervatív vagy defenzív a mi értelmezésünk. Nagyra értékeljük azt a párbeszédet, mely létrejött az Európai Bizottság szolgálataival, és nagyon hosszú ideje együttműködünk velük. Azt is tudjuk, hogy rendkívül nehéz megváltoztatni bármely szabályt, akár csak egy, egy ottányit is elmozdítani a kezdezményezett érdekében. Úgyhogy azért nem azt mondjuk, hogy a klasszikus iskolát védjük, vagy a rendszert védjük, hanem egy kis reálpolitikát űzünk a fenti körülmények fényében. Ezért tűnünk konzervatívnak. Hogy őszinte legyek, azt kell mondanom, hogy ez, ha ez lenne az alap a következő pénzügyi perspektívára, tehát három-három-három évenként, és most, hogy kö, így köztes szabályozás volna most, és aztán ténylegesen változtatnánk az új pénzügyi tervre vonatkozóan a, a szabályokat, Hát, akkor feláll az EKSZ, a delegációk megváltoznak, működés megváltozik, a szabályok, az egyes szerepekre vonatkozó szabályok dinamizmusa változik alapvetően, úgyhogy már most is előhettünk volna forradalmi javaslatokkal, és lesz is alkalmunk e dokumentum olvasatán, olvastán, után, amelyet csak ma kaptunk meg a szabályok egyszerűsítéséről, holott ez tűnik, hogy pénteki dátumozású. Nos tehát, a véglegesítés és 2011 elfogadás előtt lesznek még új javaslataink. Elnök, köszönöm. Világos, hogy a helyén való a parlament szempontjából, hogy az NGO-k és a bizottság közötti párbeszéd javul, és ezt könnyebbé is akarjuk tenni. Most pedig átadom a ö, társ elnökömnek az elnöki teendőket. Köszönöm szépen, Halkasszony. Most pedig következnek a további előadóink, és nagyon fontos, hogy mivel társjogalkotók vagyunk, a szakértőik is elmondják véleményüket, nem csak azért, hogy a gyenge pontjainkra rámutassanak, hanem azért, hogy javaslatokkal éljenek a javítás céljával. Ez nagyon fontos a jogalkotói folyamatban. Először Richard Dohotinak adnám meg a szót, eh, aki az EU pénzügyi szabályozóiról, annak tapasztalatairól, a 2005 óta bevezetett reformokról beszél. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Meghívtak. E kérdést tanácsadó és auditor cég gyanánt követjük, figyelemmel kísérjük az Európai Bizottsággal együttműködve a pénzügyi menedzsment és audit szempontjából, és több ö, tanulmányt is készítettünk a két parlamenti szakbizottságnak 2006 óta ebben a kérdésben. A nagy része annak az anyagnak, amit elkészítettünk, már megvitatásra került az Európai Bizottság részéről, Úgyhogy néhány bevezető megjegyzés után a második részére koncentrálnék, semmint hogy a, a támogatások egész rendszerét taglalnám. Könnyű bírálni e, a szabályozást, az a kedvezményezettek, vagy a potenciális kedvezményezettek gyakran és érthető módon, sőt jogos módon panaszkodnak, rámutatnak diszfunkciókra és gyengeségekre a folyamat láncában. Azt hiszem a mai vita és a, az ebben a összefüggésben lefutott viták azonban arra utalnak, hogy bizonyos érlelődési folyamat érzékelhető, a résztvevők is egyre inkább érzékelik azokat a korlátokat, amelyek között a bizottságnak működnie kell, és vice versa, a bizottság is egyre jobban látja, értelmezi különösen a DG budgetban dolgozó tisztviselők is nyíltabban közelítik meg ezt a rendkívül összetett kérdést, a pénzügyi szabályozás reformját az elmúlt években, ez is érzékelhető volt. Mit értek korlátok alatt? Nos, világos, hogy van egy folyamatban levő, az adminisztratív kultúra folyamatban levő változásáról beszélek, a DJ Budget volt főigazgatója egyszer azt mondta nekem, mikor azt kérdeztem, hogy szerint a reform sebessége néhány év után elégségese, azt mondta, hát csak 6-7 éve dolgozunk ezen, 20 évre lesz szükség. Lehet, hogy túlzás volt a, a főigazgató mondata, de mindenképpen mutatja azt, hogy egy szervezeten belül az igazgatási kultúra változása mennyi, mennyire lassú folyamat. És azt is látnunk kell, hogy ez sokszor szimplicista, túl egyszerűsítő bírálatnak van kitéve a sajtó egyes politikusok részéről. Nem az önök szakbizottságát értem én ez, ez alatt, hanem inkább a tagállami szintű politikai sajtó sokszor egyszerűsített módon bírálja a bizottságot, egy-egy csalásra ugorva, vagy egy-egy adminisztratív hibára ráugorva. És ez sokszor a kritika nélküli sajtó hátterével egy, egy, egy olyan sztorit gyártanak a, a formálók, amely, amely defenzívába szorítja a bizottságot, és sokszor eltúlzott defenzívába. Tehát értenünk, látnunk kell ezt a vetületét is a, a, a bizottság működésének. Ugyanakkor jogos a, a pályázók, illetve kedvényezettek bírálata is sokszor, de látnunk kell a politikai és, és média ö, hátterét mindennek. Ezért fontos, hogy konstruktív párbeszédet folytassunk, ahogy ma is tesszük, és igyekezzünk egy kiérleltebb rendszert kidolgozni. Hozzászólásomat úgy szerkesztettem, hogy a, a, a reform céljait ismertetem az elmúlt öt évre vonatkozóan, beszélek az eddig elért eredményekről, és aztán néhány gondolat Gyorsan ugorjunk át az egyes ponton. A beszerzési, közbeszerzési oldalról az Európai Bizottság javas, reformjavaslataiban az alacsony értékű beszerzések küszöbét emelte volna, igyekezett gyorsítani a döntéshozatali eljárásokat a, tender eljárásban, egy karcsúsított eljárást megcélozva. Aztán a közbeszerzési jogszabályok szellemében a közbeszerzések minőségét javítva a versenyt erősítené, negyedsorban karcsosítaná a, a beszerzési eljárás több keretszerződést kötve, a szerződéskötés szabályait egyszerűsítve, ez a trend már most is megalapozott, minden Európai Uniós intézmény alkalmazhatja a, ezeket a keretszerződéseket, amelyeket a bizottság javasolt és a, a közbeszélések tekintetében a bankgaranciák, amely nagy kölcs, amelyek nagy költséget jelentettek a tenderezőkért, a szerződők vállán, ezet, ezeket a szabályokat is lazította a bizottság. A támogatások tekintetében a célok azok voltak, hogy egyszerűsítsék a szerződéses és eljárást, egy egyszerűsített eljárást előrányozva, az általány modellnek magasabb küszöbb értéket ö, megszabba, hogy ez vonzóbb legyen, bár így sem mindig vonzó a, a kedvezményetek számára, a flat rétek használatának kiterjesztése ide sorolható, és a hosszabb pályázási időszak. Tehát, hogy a kedvezményezetnek több ideje legyen értelmezni az ajánlatot, a pályázati kiírást, és felkészülni a, a pályázati csomagjával mert sokszor hatalmas adminisztratív kihívás egy-egy pályázat összeállítása. Legyen tehát több idejük erre. És végül az automatikus előfinanszírozás rendszere, illetve a kamatra vonatkozó reformok már említésre kerültek. Kutatás tekintetében különösen szó volt erről az imént. A harmadik terület, ahol a reformok változásra törekednek, az átláthatóság kérdése, sokkal világosabbá kell tenni azt, hogy ki kapott pályázatot, jobb visszacsatolás kell a sikertelen pályázókra vonatkozóan. Itt általánosabban javult a helyzet az elmúlt években. A bizottság szolgálatai nagyon világosan jeleznek, különösen a közbeszerzési ügyekben elmagyarázzák, hogy miért nem nyert a pályázó. A támogatások tekintetében jobban meg kell határozni ezeket, jobb, világosabbak kell legyenek a támogatási szerződések, és kézzelfoghatóan kell törekedni, hogy jobban megértsék a, a pályázók, hogy mire is pályáznak. Végül az átláthatóság, a következő diám, a bizottság tisztviselői számára is vannak olyan rendszerek, például a korai rendszer, amely hasznosak lehetnek a potenciálisan kétséges kedvezményezettek jelzésére. Január óta erre vonatkozóan is, meg az adatvédelemre vonatkozóan is jobbak a szabályok. Szerintünk az elért eredmények jó részt pozitívak. Négy-öt olyan területet jeleztünk, ahol kézzelfogható előrelépés született a reformok nyomán. Először is a kifizetések gyorsasága. Ez nagy kérdés volt az elmúlt években. Világos, hogy az erőszfeszítések gyümölcsözőek voltak végre, bár a helyzet nem ideális, de felgyorsult a, a, kifizetés. Aztán a pénzügyi információ az érintettek felé általában véve a bizottság minden érintete vonatkozóan adatokat ad ki, a parlament, a tagállamok, a külső szervezetek is mind-mind jobban érzékelték, jobban látják a pénzügyi pozíciókat. Harmadsorban a közbeszerzési célkitűzéseket is részben elérte a bizottság, a szelekciós és kizárási kritériumok alkalmazása révén és a két lépéses eljárás alapján, mert most már csak a, a szelekciós eljárás nyertesei kell, hogy, hogy minden pályázati teljes feltételnek, tehát nem mindenhol érvényesül ez. Van, ahol nagy, továbbra is nagyon vaskos adatfájlokat kell beadni, de egyes területeken csökkent ilyen módon jelentős mértékben az igazgatási bürokratikus teher. Lehet itt persze még javítani. És az előregisztrációs elektronikus pályázatbenyújtási rendszer európai szinten bár Európa nem a legjobban áll világszerte e területen, de úgy tűnik a bizottság szolgálatai egyre nyitottabbak az ilyen jellegű megoldások iránt, és a központi szervezése a regisztrációknak eh, nagyban segített ebben bennünket. És említettem már az előfinanszírozás kamatainak rendezését is. A negatív oldalt vizsgálva, a, a már elmondottakat nem akarom ismételni, Sokan beszéltek azok a nehézségekről, amelyekkel a, pályá, a pályázók szembenéznek a, a, a támogatások elnyerése után. Továbbra is sok esetben inkonzisztens a szabályok értelmezése és alkalmazása, hiszen több ezer tisztviselő igyekszik a e folyamatot kezelni, ám ha a, az adminisztratív teher olyan mértékű a kedvezményezett vállán, hogy elriasztja a programban való részvételtől, akkor világos, hogy a bizottság részéről még nem elégséges az erre fordított figyelem. Éppen néhány hete volt részletes tárgyalása ennek a kérdésnek egy meghallgatás során, amelyet a szabizottság szerzett a kutatási keretprogram tárgyában. És visszatérnék a szervezeti kultúra ügyére érzékeljük azt, hogy nagyon félnek a tisztviselők a hibáktól, tehát van egy a, a, a hibáktól a rettegés, és szó esett már a tisztviselő személyes anyagi és jogi felelősségéről, és nem, annyira, nem is annyira a jogi kockázat táplálja a tisztviselő félelmét, hanem az, hogy nem akarja kitenni magát egy hiba révén az anyagi felelősségnek, és itt felmerül az, hogy milyen szintű tolerálható hiba arányt engedünk meg, és hogyan tudjuk javítani a e kérdés körüli vita minőségét, makroszinten is, annak érdekében, hogy, hogy nagyobb magabiztossággal tudjanak a tisztviselők dönteni, működni, inkább a pénz, a projektek minőségét, eredményességét előrányozva, mint sem a rendkívül szigorú, százszerzelékig hibamentes szabályalkalmazásra törekedjenek. A jövőre vonatkozóan az eljárásokat tekintve öt pontot tudnék megragadni, amely az eddig mondottakból adódik. Az elfogadható hiba szintről folyik a vita, itt mozgásban vannak a dolgok, ez érzékelhető, ez jó hír. A szabályokról való tájékoztatást említettem, a szervezeti kultúra szerint támogatni kell azt, hogy csökkentsük a pénzügyi aktorok számát a folyamatban. Tehát nagyon sok EU, bizottsági tisztviselő kell, hogy jóvá hagyjon egy-egy kifizetést a kifizetési láncban. Nagyon sokat kell, hogy szerepet vállaljanak, ez csökkenthető, itt is előre kell lépnünk, és így felgyorsítható az eljárás hogy konzisztensen értelmezzék a szabályokat, illetve világos iránymutatásokat kommunikáljon, adjon közre a bizottság. Itt is folynak munkák, itt is vannak előrelépések. Végül az audit vizsgálatok tárgyában a meghallgatás, a kutatási finanszírozásról szóló meghallgatás tárgyában részletesen szó esett erről. Az elfogadható hibaszint összefüggésében és a szemvőszék tisztviselő is biztos szólnak majd erről, az, hogy megelőzzük a hibákat, illetve a, ezt kell biztosítanunk, semmint büntetnünk a kisebb hibák elkövetőit, szerintünk ez lehet a megfelelő szellem. És utolsó dia, amely a témánkat kicsit kibővíti, nem annyira a pénzügyi szabályozásra koncentrálva, hanem a végrehajtásra, a pénzügyi szabályozás nagyon a, a 29-es cikk harmadik pontjában nagyon világosan kimondja, az Európai Bizottság minden tevékenységét világos, konkrét célok alapján kell kifejteni, és ezek mérhetőek kell legyenek, teljesítmény indikátorok révén, és ezekről jelentéseket kell tenni. Ez az elv, mely, amely persze dicséretes, nem került világos, nem került végrehajtására a bizottság módszertanában és munkakultúrájában, legalábbis nem olyan mértékben, ahogy ezt a szabályozás megkövetelné. Az, a jó teljesítménymérések egyes vetületeit sorolja föl ez a dia, ezeket, ezekre hívunk fel. Az éves tervezés kultúrája az egyes DJ-ken belül, és az éves jelentéskészítés ezen tervek teljesítéséről ez a, arra vonatkozó kultúra csak a, a gyerekcipőben jár még, és nem mutatta be még a stratégiai tervezés és annak nyomon követése előnyeit, holott ez volna a cél, e felé kéne vinni a bizottság munkáját, ez hatalmas előnyökkel járna. Egyrészt világosá tenni, hogy hol kell további forrásokat bevetni, és ugyanakkor a konstruktív és lényegi értékelés előtt megnyitná a kaput. Így módon az intézmények hatékonyabban tudnának tervezni, nem csak éves szinten, hanem a, multi, a, a több éves pénzügyi terv logikája alapján a tevékenységek tartalmait tudná jobban megtervezni több évre vonatkozóan, jobban irányítva egyrészt a bizottságot magát, annak tevékenységeit, meg a többi intézményt és költségvetési hatóságokat hogy tényekre és bizonyított tényekre vonatkozóan hozzanak döntéseket. Grazie. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Domenico Martino ügyvéd úrnak adom meg a szót, aki a tagállamok kötelezettségei a költségvetés végrehajtása tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés új 317. cikke témájában fog felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a megtiszteltetést, hogy részt vehetek a két bizottság meghallgatásán. Nyilván időhiány miatt nem fogok a beszédem bevezetőjére utalni, amikor a politikai fejleményekről beszélek az Európai Unióban, amely végül is a Lisszaboni szerződési elfogadásához vezetett, és nem fogok beszélni azon fontos normákról sem, amelyek az Európai Uniós szerződésben találhatók. A 317-es cikkről fogok szólni azonban, amely az Európai Unió működésére utal. Szeretnék értelmezési kritériumokról szólni. Ennek a cikknek a lényegét kell megvizsgálnunk, és a többi cikket is figyelembe kell vennünk a szerződés keretein belül. Nyilván a tagállamok kötelezettsége az, hogy megfelelő, pontos együttműködést biztosítsanak a bizottsággal, amelynek eredményeképpen pontosan meghatározhatjuk az EU költségvetését, is, azt megfelelő módon végre is hajthatjuk. A 317-es cikk tehát a tagállamokkal való együttműködésről szól, nem csak a költségvetés létrehozása, hanem a különböző források megfelelő felhasználása vonatkozásában is a helyes pénzügyi kezelés, igazgatás, illetve az Európai Unió céljai tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ha megfelelő az együttműködés, teljes körű a tagállamok között, illetve a bizottság között, akkor ennek magába kell foglalnia elsősorban a források biztosítását is, és ugyanakkor a költségvetés végrehajtásának auditálását. A 310-es cikk ezen kívül előírja, hogy az Európai Unió minden bevételét, kiadását becslések formájában is meg kell állapítani minden évben, és ennek ezt fel is kell tüntetni a költségvetésben. Ez a több éves pénzügyi keret segítségével történik, vagyis rövidebb, mint 5 év alatt. Ebben a cikkben az is megtalálható, hogy a költségvetésben a bevételt és a kiadást egyensúlyba kell hozni. Tehát ez azt az elvet tükrözi, hogy az Európai Unió minden egyes forrását a pénzügyi év folyamán fel kell tudni használni. Olyan információ alapján, amelyet a tagállamok rendelkezésre bocsátanak a tagállamok közötti és a bizottság közötti együttműködés keretén belül. Ez az együttműködés, tehát ami az operatív kérdéseket illeti, nagyon fontos a referencia értékű, hiszen a bizottság számára keretet jelent. Az uniós célok eléréséhez szükséges pénzek elfogadása szempontjából, ugyanakkor a költségvetés végrehajtását becslésekre kell alapozni, az Európai Uniós céloknak megfelelően. Tehát kapcsolatra van szükség a tagállamok, illetve az Európai Unió céljai között. A becsléseknek pedig a végrehajtást kell tükröznie, úgyhogy megelőző módon kell hozzáállni a költségvetéshez, azért, hogy a tagállamok megfelelő adatokkal rendelkezzenek a költségvetés létrehozásához, és ugyanakkor amikor a költségvetés végrehajtásra kerül, akkor megfelelő költségvetési fegyelemre is szükség van a rendelkezésre állapok felhasználásakor ezeket a költségvetésben megállapított módon kell felhasználni. Tehát a tagállamoknak előzetes kötelezettsége, hogy segítsenek a költségvetés létrehozásában megfelelő pontos információk szolgáltatásával, amelynek segítségével aztán a bizottság különböző költségvetési terveket, becsléseket készíthetnek. Ezek célja nyilván a tagállamok célkitűzéseinek elérése, illetve az Európai Uniós munkaprogram kidolgozása a költségvetés végrehajtásának a megfelelő pénzügyi kezelés elveinek megfelelően kell történnie, és meg kell felelnie a tényleges költségvetésnek. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatnak kell léteznie a tagállamok szükségletei, illetve gazdasági és szociális szükségleteik, illetve a költségvetés között. A költségvetésben végrehajtott tételek között. Gyakorlatilag kötelezettségről van szó, ez ugyan nem általános kötelezettség a 317-es cikknek ért, cikk értelmében, hanem olyan kötelezettségről is van szó, hogy a bizottság számára pontos információt szolgáltassanak a tagállamok, hogy megfelelő pontos költségvetést készíthessen. Van azonban egy másik normatív előírás is, az egyes cikkben található ez a szerződésben, úgyhogy ha a bizottság terve és a tagállamok által biztosított információ között valamilyen különbség lenne, akkor több éves kereteken belül kell figyelemmel kísérni a fejleményeket. Abban az esetben, hogyha ez így van, akkor a bizottság figyelmeztethesse a tagállamokat gazdaságpolitikájuk keretén belül erre. Így az adott tagállam és a bizottság szükséges intézkedéseket hozhat a gazdaságpolitika több éves követésére. Tehát vannak ilyen bizonyos fegyelmi hatáskörök is, amelyek a tagállamok politikai céljai, illetve a bizottság politikai céljai ö, szolgálatába állnak. Természetesen a szerződés megfelelő cikkének értelmében együttműködésre van szükség. Ez bizonyos kötelezettség, hogy kapcsolat legyen az éves költségvetés eredményei, a több éves költségvetés eredményei, illetve a költségvetés tervezet között. Ennek segítségével elkerülhető a csalás is. Ez a 310-es cikkben található, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, és a 325-ös cikk is tartalmaz hasonló rendelkezéseket. Egyre több illegális tevékenységet tapasztalunk az EU költségvetése keretén belül a bizottságnak és a tagállamoknak az auditálás terén is együtt kell működniük, illetve szükség van arra is, hogy teljes körül legyen az együttműködés a tagállamok között a pozitív célok elérése érdekében. A csalás elleni harc területén az Európai Unió belül. Még azt is el kell mondanom, hogy függetlenül az analitikus elemzéstől fennáll a kockázata annak, hogy az EU alapokat nem megfelelően használják fel illetve hogy a tagállamok nem küldenek pontos adatokat a bizottságnak a költségvetés kidolgozásához. Aztán vannak egyéni spekulációk is, amelyek a közös érdeket negatívan befolyásolhatják. Nyilván itt a közös érdekek alatt az európai érdeket értjük, szintén megtalálható ez a szerződésben. A tagállamoknak ezt nemzeti kontextusba kell helyezni, a megfelelő adott tagállami jogrendszereken belül, és fel kell venni a harcot a csalás ellen. A tagállamokat felszólítják arra, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek segítségével el lehet kerülni a közös érdek ellen irányuló csalást. A tagállamoknak össze kell fogni az Európai Unióval, hogy védjék az EU pénzügyi érdekeit is. Ezen cikkek arra szólítják fel a tagállamokat, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak ebből a célból, hogy védjék az Európai Unió közös pénzügyi érdekeit. Fel kell lépnünk a csalás ellen, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti. Szoros együttműködésre van szükség, amelynek az a célja, hogy legitim kapcsolat létezzen a között, ahogyan a pénzügyi alapokat felhasználják, illetve a költségvetési célok között összességében. Tehát a 317-es cikk értelmében a tagállamok szélesebb körű szereppel rendelkeznek. Nem csak általánosságban kell együttműködniük a bizottsággal, tulajdonképpen több jogalkotói rendelkezésre van szükség annak céljából, hogy részletesen el tudjuk képzelni, hogy hogyan kell e, végrehajtani ezt az együttműködést. A 317-es cikk részletesen tartalmazza a felelősség kérdését e, abban az esetben, hogyha az 317-es cikk e, rendelkezésével rendelkezésének nem felelnek meg a tagállamok, hiszen vannak kötelezettségeik a költségvetés végrehajtása során, és megfelelő szabályokat kell megfogalmazni a tagállamok és a bizottság részéről, hogy az egyes intézményeknek milyen részesedése kell, hogy legyen ebből a feladatból. A tagállamok és a bizottság itt ö, olyan ö, felelősségi körökkel rendelkezik, rendelkeznek, amelyek egymástól függenek. Aztán lehetőség van arra is, hogy a bizottság önrendelkezési formát ölcsön bizonyos szempontból a költségvetés végrehajtása során. Abban az esetben, hogyha felmerül valamilyen nehézség, vagy ha a tagállamok bizonyos adatokat bocsátottak az Európai Uniós költségvetés kialakítása céljából rendelkezésre, és ezek nem felelnek meg a becslésnek, akkor bizonyos hiány keletkezik, és a bizottságnak van lehetősége arra, hogy a költségvetés egyes fejezeteit átrendezhesse, hogy segítsen az adott tagállamnak. Végül pedig van arra is lehetőség, hogy a tagállamokat megbüntessék abban az esetben, ha nem felelnek meg bizonyos előírásoknak. Gondolok itt arra, hogy megfelelő együttműködést biztosítsanak például, ha a bizottság további tisztázást igényel, vagy a bizottság bizonyos ajánlásokat fogalmazott meg a gazdaságpolitika terén, és ennek ellenére a tagállam nem követi ezeket az ajánlásokat, vagy nem megfelelően módosítja gyakorlatát olyan módon, hogy ezt a bizottság nem tudja elfogadni. Ebben az esetben a bizottságnak joga van ö, jogsértés miatt eljárást indítani a tagállam ellen, és ennek első fázisában van lehetősége a bizottságnak arra, hogy abban az esetben, ha nincs megfelelés, vagy ha a tagállam nem javít a korábbi eljáráson, a 317-es cikknek megfelelően, akkor a bizottság a bírósághoz fordulhat. Úgy gondolom, hogy így kell a 317-es cikk ö, tartalmi részét értelmeznünk. Nem hiszem, hogy szó szerint kellene értelmeznünk ezt, hanem szélesebb körben. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a 317-es cikk lényegi része hogyan kapcsolódik a többi cikkhez, amely az Európai Unió működéséről szól. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen Mártino ügyvéd úrnak előadását, most pedig Norbert Hauser úr következik, a német számvevőszék alelnöke, aki megbízhatósági nyilatkozat a szövetségi rendszerekben az EU költségvetési rendelete 53. cikkének B bekezdése szerinti megosztott igazgatás kontextusában címmel tart előadást parancsoljon. Ähm, äh, ähm, Köszönöm, elnök úr. Örülök <clears throat> annak, hogy most lehetőség nyílik arra, hogy új és lehet, hogy kevésbé új gondolatokat is felvessünk itt az Önök bizottságában. Hadd kezdjem el azzal, hogy Európának van egy nagy problémája, 94 óta a megbízhatósági nyilatkozatok okoznak problémát látjuk azt, hogy különösen a strukturális alapok vonatkozásában a kifizetések nem megfelelően történnek, illetve a pénzek elköltésével e, probléma van, egy viszonylag nagy százalék e, nem megfelelően kerül elköltésre. Ezt tudja a bizottság, és tudja a tanács, és tudják önök is, és hát természetesen ez zavarja önöket is, illetve az adófizetőket is, akiknek végső soron ezt a pénzt E, elő kell teremteniük. E, mit tesznek e, azóta? Nos, hát nagyjából semmit. Évről évre mindig mondják önöknek, hogy magasak a tévedési arányok, a hiba százalékok, nem működik így a dolog, és aztán mégsem történik semmi. Ekkor valakinek született egy olyan ötlete, hogy legyen egy éves összefoglaló, eh, szektorális eh, szabályok eh, alatt különböző felek nyújtsák be az anyagokat, és ezeket összegezzük, és meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Nos, egy olyan szövetségi államban, mint Németországban, például 16 tartomány gyűjti az adatokat, illetve ezeket aztán egész egyszerűen szinte összefűzik és elküldik Európában. Nem igazán gondoljuk át, hogy mindez ténylegesen mit eredményez, mi értelme van ennek, van-e ebben hozzáadott érték, vagy nincs. Hát valójában ennek nincs különösebb előnye, és nincsen különösebb hozzáadott értéke sem. Hogyha nézzük, hogy melyik költségvetési évről szólnak ezek az éves összefoglalók, akkor látjuk, hogy már is ott van egy rés, hiszen az, a DAS a, a számvevőszék DASA megbízhatósági nyilatkozata az N-1 évre vonatkozik, míg az éves összefoglaló az az N-2 a számvevőszéké idén, tehát 2009-ben, a 2009-es évről szól, az éves összefoglaló pedig 2008-ról. Mi értelme van mindennek? Semmi. Hogyha az agrár kiadásokat nézzük, akkor ott is látjuk, hogy ott egy olyan másfél hónapos rés van, a dátumokat láthatók fenn az ábrán, október 16, től december végéig vannak, eh, van egy rés, eh, ami nem fedi le azt, amit a számvevőszék eh, elvégez. Az osztrák számvevőszék vizsgálatot ugyanár az eredményre jutott, és az Alpa, illetve a Kutatási Intézet is ugyanaz eredményre jutott, hogy az éves összefoglalónak ilyen értelemben nincs hozzáadott értéke. Aztán azon is el kell gondolkozni, hogy vagy a nemzeti nyilatkozatoknak volna értelme az egyes tagállamok részéről. Vannak tűnik olyan tagállami nyilatkozatok, amelyek ugyan kiadnak, de ezek egymással nem összevethetőek. Úgyhogy ez se sokat segít bennünket az eredményességben. Amit tudnunk kell, és erről mindjárt visszatérek, amire, amit, amit tudnunk kell, az az, hogy hol követtek el hibát, és miért állt elő ez a hiba és ezek a, ez a hiba elemzés ma, mai napig nem áll rendelkezésre, senki sem készítette el ezeket. Tehát a tagállami nyilatkozatok ugyan bejönnek egyes országokból, ám ezek nem komparatívak, nem összevethetőek egymással. Tehát ilyen értelemben a nemzeti megbízhatósági nyilatkozat sokat nem segít. Ha a tagállam részéről kívánunk ilyet, ahhoz az kell egy egységes jogi alap legyen, az is fontos, hogy összevethetőek legyenek ezek a nyilatkozatok, ezért önök, az Európai Bizottság kell, hogy előírják, milyen normák alapján mi kell álljon a megbiztosítási nyilatkozat, mire kell épüljön ez a nyilatkozat, hogy minden tagállam ugyanazon kérdésekre adjon választ, és így módon önök össze tudják vetni ezen nemzeti megbízhatós nyilatok, nyilatkozatok eredményét. Ehhez persze, és már a problémáról már szóltak, el kéne ők afelől is, hogy mindez mennyibe kerülne, mennyibe kerülne egy ilyen vizsgálati vagy ellenőrzési forma, és hogy vajon ez arányban áll-e az eredménnyel. Aztán le kell folytatni a közvitát arról is, hogy ki vizsgálná meg ezt? Önök ott, vagy egy külső pénzügyi ellenőrzés végeznie ezt, és készen áll-e ilyen nemzeti nyilatkozatok vizsgálatára ez a testület. Arra kell csak azonban figyelni, hogy a külső pénzügyi ellenőrzés alkalmazása ne legyen, ne, ne hajtson végrehajtói feladatokat végre, ne legyen a végrehajtói lánc része semmi módon, mert így nem kapunk külső objektív eredményeket ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen. Fontosabb a külső ellenőrzés valóban külső legyen, a végrehajtásától teljesen különálló testület hajtsa végre. Különállva a végrehajtási folyamattól. Visszatérnék aztán az európai a 200 87-es cikk alapján való európai számvevőszéki nyilatkozatról. Ebben a cikkben, a 287-es cikkben nem áll, nem, nem szabályozza, hogy hogyan kell kinézzen ez a nyilatkozat, csak arról szól, hogy évente ki kell adni. Ha pedig nem elégedettek önök ezzel a megbízhatási nyilatkozattal, és én magam is nagyon sok birálatot hallottam, e házban is nagyon sok negatív nyilatkozatot, akkor valamit módosítsanak rajta lehetőségük van, hogy kezdeményezéssel éljenek, és a kérdést előre vigyék. Megmondják, hogy mit kell módosítani, változtatni. Lássuk, látnunk kell, hogy ma mindenről kapunk megbiztosítási nyilatkozatot. Kimondom kerekem, a görögországi olajfákat összehasonlítják a beli olajfákkal, bár ott nincs is, de a, a hibaráta ugyanaz. Aztán a munkapiac, munkaerőpiaci programokat északon és délen, hogy hogy működnek, azt próbálják összevetni. Ez így nem működik. Arra van szükség, hogy egy-egy tagállam alapján mérjenek eredményeket. Azt kell tudniuk, hogy mondjuk melyik alapnál, melyik tagállamban milyen hiba százalék érvényesül. És látnunk kell azt is, hogy min múlik ez a hiba. Ezeket az eredményeket ma nem kapják meg. Az Európai Számbevőszék azt mondja, hogy ehhez nincs elég embere, nincs elég vizsgáló, nincs elég szakembere a vizsgálatot végrehajtani. Hát valahogy gondoskodni kell arról, hogy a számvősznek legyen elég embere ahhoz, hogy ezt, ezeket meg elvégezze. Tehát országonként megbízhatósági nyilatkozat, országonként strukturális alapokként, egy-egy alapra vonatkozóan, hogy megvizsgálhassuk, hol, hol van hiba, min alapulnak ezek a hibák, és aztán megkezdődhessen ezen okok felszámolása. Az Európai Bizottság beterjesztett egy anyagot arról, hogy az 53.a cikke a ö, ö, szabályozásnak hogyan néz neki a jövőben. Én kicsit ha olvasom, mert nem igazán értem. Az 53-as cikk 4-es, pontjában a akreditált testületekről beszél a szöveg, aztán a C pont alatt azt mondja, hogy ezek független külső audit tárgyai lesznek. Egy olyan audit szolgálaté, amely független az akreditált testülettől. No, akkor felmerül a kérdés. Ez azt jelenti, hogy ezek az egységek, amelyeket a vizsgálat tárgyaivá teszünk, ezeket vizsgálni kell akkor kötelezően? évente egyszer kell vizsgálni? Azt jelenti ez? Vagy rendszeresen kell? Mit jelent a szöveg? Vagy azt jelenti, hogy rendszertelenül lehet ellenőrizni őket? Ki ellenőrzi őket? Ki vizsgálja őket? Ki az az audit body, amelyik függetlenül működik az akreditált testülettől? Aztán a 53A 4-es pont C albekezdésében megint csak felmerül a kérdés, ki végzi a külső vizsgálatát a felelős szervezetnek? Itt se semmiféle választ nem ad az 53-as cikk a pontja. Annak 5-ös D a bekezdése azt mondja, hogy ki adja ki a menedzsment deklaráció véleményt. Kit képzelnek el erre a posztra, kit képzel a bizottság el erre a feladatra? Talán kicsit világosabban kellene látnunk e tekintetben, és a rövid hozzászólásomat lezárandó, még egyszer kérem, gondoskodjanak a felől, hogy hiba elemzés történjen arról, hogy megragadják, ki, ki, végezt, ki, ki hibázott, és hol van a hiba. És ha az eredmény ott van az asztalon, akkor el lehet kerülni a hibákat, úgy, ahogy az előttem szóló javasolta és követelte. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük, eh, Hauser úr. Most pedig akkor megadom a szót a képviselőknek, Gressle asszony. Köszönöm. A második rész nagyon érdekes volt. Köszönöm a hozzászólást. És azt is bizonyította, hogy 10 perc alatt nagyon sok mindent el lehet mondani. Néhány kérdésem volna ami a leginkább foglalkoztat bennünket, a tagállamok ő, számbevőszékeinek működések. A görög példa nagyon látványos volt, és a költségvetési ellenőrzés tekintetében sokan tudják, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Akkor el lehet képzelni, a többi, a, a, mi van a víz alatt. Az Európai Bizottság egy komplex viszonyrendszert vázolt fel, nagyon jól leírta a kezdeményezések terepét. A kérdés az, hogy az Európai Bizottságot arra kell rávennünk, hogy automatikusan kövesse a tagállamok jogszabályait. Az euró tekintetében ezt tették, és azt mi meg mindannyian megisszuk a levét ennek. Nem lehet bátrabbá tenni az embereket, mint amennyire bátrak maguktól. Tehát fontos volna azt a gondot kidolgozni, hogyan tudjuk rákényszeríteni az Európai Bizottságot arra, hogy automatikusan kövesse vagy ne kövesse a tagállamok jogszabályát. Tehát német, a Német Szövetségi Köztársaság esetén láttuk, hogy aki legtöbb pénzt adja, sokszor az írja a szabályokat. Így a jogalamiság nem érvényesülhet európai szinten. Tehát egy egy még szebb, még jobb rendeletet, hiába írunk meg, ha senki sem alkalmazza azt. Mit teszünk tehát a tagállamok jogsértéseivel? A jogsértéseket vajon automatikusan elfogadjuk-e, mint a múltban tettük, vagy pedig valóban teszünk valamit a tagállami jogsértéssel szemben, akkor is, ha erős tagállam haszta ezt. Néhány lényegi pontot illetően nagyon kevés világos a szöveg, erre többen is utaltak, az elfogadható kockázatra eh, gondolok itt, a úrtól tegnap megkérdeztem, Lewandowski úrhoz is fordulok ezzel kapcsolatban. Azt, ha sokat módosítunk egy szövegen, ne feltétlenül javítja azt aut mindenhol. Az 53-as cikkről is nagyon sok kérdés merült fel. Az alelnök is feltett egy kérdést, hogy szükséges volna a elfogadható kockázat tekintetében is világosan fogalmazni, mert hogy a 28-as cikk ezzel kapcsolatban semmit sem mond. Teljesen ö, ködös, használhatatlan ö, megfogalmazás úgy tűnik, mint egy forró krumpli, amit szívesebben, legszívesebben elejtene a bizottság, mint sem, hogy részletőben menően foglalkozna vele. Aztán van egy kérdésem még a szembevőszégi vizsgálatok minőségével kapcsolatban. Az olasz szakértőt kérdezném, ha a külső pénzügyi ellenőrzés megvalósul, akkor egy, egy igazi állatkertet veszünk a hajóra, elnézést, hogy így fejezem ki magamat, emlékezünk görög barátainkra, ahol is a pénzügyi, pénzügyminisztérium alkalmazásában álltak az külső ellenőrök, hát semmiképpen sem voltak külsők. Tehát ha beépítjük ebbe a folyamatba azt a külső ellenőrt, és figyelemmel leszünk a függetlenségére, azért azt úgy tegyük, hogy magunknak használunk vele, hogy a megfelelő reform irányába gyakorlunk nyomást a számbevőszékekre, a számbevőszék ugyan egyforma nemzetközi principium elvek alapján működő független szerveket, szervekként kell, hogy működjenek. Köszönöm szépen. Ha a bizottság hozzá szeretne szólni, azt hiszem, hogy Johan Jean főigazgató úr van jelen. Szeretne esetleg hozzászólni? Oui, président, sur, sur le, le dernier point. Köszönöm, elnök úr. A legutolsó megjegyzését, illetve Gressle asszonynak a hiba ö, százalékokról, ugye elhangzott egy javaslat, illetve létezik egy dokumentum az elviselhető hiba százalék vonatkozásában, amely rámutatott, illetve világosabbá tette a 28b cikkre vonatkozó ö, javaslatokat. Két dolgot szeretnék ennek kapcsán mondani. Először is, ami a hiba százalékot illetni, ezt éves szinten kell kiszámolni és legtöbbször különböző programokkal foglalkozunk, még pedig olyanokkal, amelyek több évesek. De nagyon sok esetben az N évben ö, tapasztalt hiba N plusz egy évben kijavításra kerül, ö, vagy pedig a program végén, és ilyenkor már sokkal alacsonyabb százalékos értéket találunk a hiba százalékok vonatkozásában, mint az adott évben tapasztalt hiba százalék. Másodszorban a korábbiakban elhangzottakhoz kapcsolódva, azt tudom elmondani, hogy az elmúlt öt év során, ami a tagállamokat illeti, az 5%-nál magasabb érték, hiba százalék 60 százalékról 30-ra csökkent, mert tényleg nagyon sok erőfeszítést tettek a tagállamok ennek érdekében. Harmadsorban, ami az elviselhető hiba százalékot illeti. Ugye a biztos úr is említette az előbb, nem arról van szó, hogy ö, kielégítsük ezt a hiba százalékot. Arról van itt szó, hogy a bizottság javaslata keretén belül a továbbiakban is a lehető legjobban odafigyeljen annak érdekében, hogy maximálisan csökkenthesse a hibákat a lehetséges keretek között. Ez ugye azt jelenti, hogy eljutunk egy olyan stádiumba, amikor az ellenőrzés költsége olyan jelentősé válik, hogy ez többet jelenthet összességében, mint a megtakarított összeg, az, amelyek, amelyet az ellenőrzés segítségével elérhetünk. Tehát azt kell tudnunk, hogy mikor tudunk egyensúlyi helyzetbe kerülni, a költségek ellenőrzése, a hibák kiküszöbölése, illetve másrészt a között, hogy ezek milyen költségekkel járnak Gressle asszony ö, megjegyzésére reagálva talán szeretnék javítani egy elhangzott ö, mondaton. A strukturális alapok az N-2-es év eredményeit mutatják, nem. Február 1 az előző évet kell összesíteni, tehát az N-1 évről van szó, amelyet a hatóságoknak prezentálniuk kell. Azt szeretném még elmondani, hogy ami javaslatainkat illeti, azt kérjük, hogy éves nyilatkozat készüljön, egy éves megbízhatósági nyilatkozat a közösen kezelt alapokról, és ez az éves nyilatkozat aláírásra kerüljön a kompetens hatóságok által. Mégpedig az akkreditált hatóságokra gondolok itt a tagállamokban. Nyilván nem politikai szintről van itt szó, nem ott kell aláírni, és odafigyeltem arra, amit Hauser úr mondott. El kell mondanom, hogy politikai, alapvető politikai vitáról van szó, de ami a kezelő hatóságokat illeti, ezt a megbízhatósági nyilatkozatot aztán alá kell írni, Nyilván politikai szinten is aláírásra kerül ez, de ez a pénzügyi rendszabályokban ilyen módon nem szerepel. Köszönöm. Mártino ügyvéd úré a szó. Köszönöm, elnök úr. A gond a következő. A 317-es cikkben foglalt részletek értelmezésére van szükség. Már korábban is elmondtam, nem szó szerinti értelmezésről van itt szó, hanem valamilyen logikai értelmezésről. Ez pedig azon feltételezésen alapul, hogy a bizottság a felelős a költségvetés végrehajtásáért. Nyilvánvaló, hogy a bizottság számíthat a tagállamok szoros együttműködésére. De ezen cikk rendelkezései értelmében az nem egyértelmű, hogy hogyan. Úgyhogy több részletre van szükség a végrehajtás módját illetően. A 322-es, a 310-es cikkek ö, tartalmát illetően, illetve ha azt vizsgáljuk, hogy a bizottság hogyan lép fel a tagállamokkal folytatott együttműködés alapján, Általában tiszteletbe kell tartani a helyes pénzügyi kezelést. Ezen cikkek lehetővé teszik azt, hogy rá, kiderítsük, mit kell tenni annak érdekében, ha tagállamok nem felelnek meg a rendelkezéseknek. A gond a következő. Nyilván abban az esetben, hogyha egy kötelezettség teljesítésére nem kerül sor, és nem lesz nem tudjuk elérni a kívánt eredményt, akkor szankciót kell alkalmazni a tagállammal szemben, meg nem felelés miatt. A szerződésben azonban úgy gondolom egyértelműen kiderül, hogy azért egy kicsit kellemetlen hogyha az Európai Unió hatásköreit hangsúlyozzuk. Nyilvánvaló gond van az együttműködéssel, mert a bizottságnak tiszteletbe kell tartania a tagállamok szuverenitását nagyon sok jogalkotói területen. Mindenesetre vannak hiányosságok a tagállamok viselkedése miatt. Úgy érzem tehát, hogy szükséges további jogszabályok létrehozása, hogy az Európai Uniónak ne csak az ellenőrzésre legyen lehetősége ö, azzal kapcsolatban, hogy mit tesz a tagállam, ugyanis nyilván az Európai Unió rendelkezik saját auditálási lehetőségeivel, de ugyanakkor erre szükség van a tagállamon belül is. Ezen túl azonban az Európai Uniónak további hatáskörökre, jogkörökre van szüksége, abban az esetben, hogyha valami hiányosság merül fel a tagállam részéről. Az EU-nak nagyobb hatáskörökre van szüksége, hogy az ellenőrzést végrehajthassa. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Engedjék meg, hogy hozzászóljak én is. Nem igazán értem ezt a százalékos, hiba százalékos érdéket. Vagy elfogadjuk ezt, mert úgy gondoljuk, hogy hasznos, hogyha egy ilyen elfogadható hiba százalékot megállapítunk, vagy pedig meg kell vizsgálnunk, hogy miért vannak ilyen hibák. Egyébként semmi értelme ennek a vitának. Vagy megállapítunk egy elfogadható hiba százalékos értéket, és aztán tovább lépünk, nem állunk le vagy pedig megkeressük a hiba forrását és okát, nem csak a hiba százalékot. Köszönöm szépen. Auf einige Punkte möchte ich äh, ganz kurz... Egyes pontokra vonatkozóan szeretnék kitérni magam is válaszsal. Köszönöm, elnök úr. Először is, amit az Európai Bizottság mondott, az N, hogy N-1 vagy N-2 évre visszmenőleg vannak az összefoglalók. Helytálló az, hogy a február 15-én beterjesztett dokumentumok N-1 évre vonatkoznak, ám maguk az ellenőrzések, amelyek ezekben a dokumentumokban vannak, az n 2 évre, tehát két évre visszamenőleges évre vonatkoznak. És itt egyfajta törés van az Európai Számbevőszék által kapott anyagok, tehát nyilatkozatok alapján, illetve az éves jelentésekben kapott anyagok között. Ami az elfogadható kockázatot illeti. Rivelin úrral teljesen egyetértek. Ez a kockázat politikai döntés függvénye. Mit fogadok el, mit nem. Hol kiállt föl a közvélemény, hol sikolt fel a közvélemény, és hol van az a szint, amit még elfogad. Ám a probléma az, hogy nem tudják, hogy hol tűnik, történik a hiba, és mi, mi a hiba lényege. A gyökerét nem látják. És, és ha nincs akkor ha ennek, alap, ennek hiányában nem lehet megtudni, hogy mi az elfogadható kockázat. Ha nem tudjuk, hogy, hogy a kockázat milyen lényegű, akkor akár eszkalálódhat is. Egy, két, három millió tolerálhatok, egy milliárdnál már elkezdődik ugye a, a baj, de semmiképpen sem tudunk dönteni a tolerálható kockázatra, nem tudjuk, hogy miben, miben rejlik ez. Ami a tagállamot, illetve azt a kérdést illeti, hogy a külső pénzügyi ellenőrzés mit is csinálna, és ez vajon működhetne-e ez a külső ellenőrző testület? Úgymond idézőjelben a saját tagállam érdekei úgymond ellen, vajon a külső pénzügyi ellenőrzés készen áll -e arra mindig, hogy a saját tagállamban elkövetett hibákat feltárja és rám nyilvánossá tegye ezeket. A jogsértéseket csak akkor kerülik el, hogyha automatikus szankciórendszer működik ha magát az elkövetőt kérdezik meg, hogy pontosan milyen büntetést szeretne, vagy akár nem is akar büntetést, akkor igazából nem várható, hogy a bűnelkövető ö, majd nem követel bűnöket. Ugyanez a helyzet tagállammal is, meg a jogsértéssel. Tehát ha nem automatikus a büntetés, akkor felejtsük el az egészet. Ami pedig a számbevőszékeket illeti, meg a számbevőszék féleből adódó állatkertet, ahogy mondta a képviselőasszony, ahol csak alfa hím állatok lennének, ugye, ahogy én látom. Tehát kötelező normákat, sztenderdeket kell alkalmazni, a világos, hogy kivizsgál, és milyen kérdésekre kell választ adni. Továbbra sem tartunk ott, hogy azt mondhatnánk, hogy biztosított lenne az, hogy a tagállamban, ha a nemzeti nyilatkozat pozitív, akkor ne volna hiba az adott tagállamban. Ezt most sem mondhatjuk el. És itt fontos a szankciórendszer működése. Ha az Európai Bizottság szúrópróbákat végez, ahogy kell is, hogy végezzen. És ott feltűnik, hogy a nemzetközi megbízhatóság nyilatkozat, és a vonatkozó külső pénzügyi ellenőrző szerv nyilatkozata eh, nem helytálló, akkor automatikus büntetést kell alkalmazni szankciórendszer alapján, nem olyan elég fájdalmas kell legyen ahhoz, hogy a tagállam háromszor is meggondolja, hogy vajon ezeket a hibákat engedi, megengedi-e vagy sem, hogy előforduljanak. Azonban ez legalábbis, mondtam, fájdalmas kell legyen a tagállam számára. Ha a tagállam maga fed talál hibát, és időben kezeli ezt a hibát, és nem vészel pénz, akkor megtarthatja ezeket a pénzeszközöket. Szerintem már most is van erre lehetőség, hogy hibákat keressenek, hiba elemzés végezzenek, anélkül, hogy a saját tagállamot úgymond sértsék, vagy annak fájdalmat okozzanak. Eh. Köszönöm. Bostok eh, úr következik a számbevőszéktől. Nos, a főigazgató most mondta azt, hogy a több éves korrekciós mechanizmus a bizottságnak azt mondja, hogy a mi eh, hiba eh, határaink félrevezetőek. Azt gondolom, hogy ez számukra ez szinte egy ilyen hittétel. Mindig azt mondják, hogy ne foglalkozzunk most a hiba rátákkal, majd 5 év alatt, egy 10 év alatt, vagy Isten tudja mikor kiavítjuk, Nos, térjünk vissza akkor arra, hogy mit, mit mondtunk. Egy sor éves jelentésben közöltük azt, hogy várunk hiteles, megbízható adatokat ezzel kapcsolatban, ez továbbra is így van a tavalyi éves jelentésben azonosítottunk egy sor korrekciós példát a strukturális alapok körében, ahol a, a nem jogosult projekteket szintén nem jogosult projektekkel helyettesítették, tehát nem igazán beszélhetünk megfelelő korrigálásról. A bizottság egyébként általában nem úgy jár el, hogy visszaszerzi a kifizetett összegeket a kedvezményezettektől, hanem a nemzeti adófizetőktől fizeti vissza egyfajta ilyen általány korrekciók formájában ezeket a pénzeket. Tehát a nemzeti, az egyes tagállamok adófizetői rovására elkövetett korrigálás, az nem korrigálás, ezzel úgymond társadalmasítják a hibát, de nem javítják ki a hibát, és szerintem elképesztő dolog úgy hívni ezt, vagy úgy utalni erre, mint úgymond jóvá tennék a hibákat. Erre már a számbevőszék többször felhívta a figyelmet. Köszönöm.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 Kezdődik az utolsó szakasza ennek a mai meghallgatásnak. Itt van David Bostock úr az Európai Számvevőszék részéről, aki a jelenlegi költségvetési rendelet tapasztalatairól és szükséges reformokról beszél. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretném megköszönni a Költségvetési és Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak, hogy meghívtak engem ide. Öröm volt hallani az itt megjelent hozzászólókról, hozzászólóktól a, arról, hogy ők hogyan látják a hatályos eh, költségvetési rendeletet, illetve az az által okozott frusztrációkat. Eh, ez emlékeztet bennünket arra, hogy a szabályok szigorítása általában nem jár költségek nélkül, és a költségeket nem azoknak kell kifizetniük, akik eh, a szabályokat módosítják. Valójában mi a számvevőszék mindig próbáltunk kitérni, vagy figyelembe venni azokat a költségeket, amelyeket a kezdeményezeteknek el kell szenvedniük, csak utalnék itt a jelentésre az Intelligent Energy for Europe címmel, és állandóan az egyszerűsítésre próbáltuk helyezni a hangsúlyt. Az 1 per 2010-es véleményünk például szintén erről szól. Az előbb elég keményen bántam az bizottság képviselőjével, most akkor megköszönöm nekik azt, hogy a konzultációs dokumentumban nagyon sok jó kérdést és jó ajánlást tettek például az egyszerűsítés lehetőségeit vetették fel, az általány kifizetések lehetőségét, illetve azt, hogy a támogatásokat függővé teszik a teljesítménytől. Ugyanakkor a költségvetési rendelet megváltoztatása csak egy része az egész folyamatnak, amely révén csökkennének a terhek, és ez része eh, annak, hogy javítjuk, eh, javítsuk eh, a jogszerűségét az Európai Unió pénzkifezetéseinek. A magatartást is meg kell változtatni, és mérni kell az egyszerűsítés következményeit. Biztos úr is említette hogy a főszabályok általában nem az általános szektorális, nem a, főszabály, a főszabályok nem a pénzügyi rendeletben vannak, hanem gyakran szektorális szabályokban. És akkor itt utalnék azokra a tagállami problémákra, amelyekről itt most hallottunk, és amelyek egy része ismerős nekem, mert úgy gondolom, hogy ezekkel a problémákkal alapvetően a tagállamokban kellene foglalkozni. Ezért ennek ellenére én eh, nem vagyok borulátó az egyszerűsítéssel kapcsolatban. Az agrár területen már sikerült például a single payment formájában eh, eh, egyszerűsítéseket eszközölni, és a hiba határ is, illetve a hiba ráta is jelentősen csökkent a tapasztalataink szerint. Más pénzköltési vagy politikai területeken további előírások eh, bevezetése jelentette az egyszerűsítést, eh, és eh, ahogy azt a számvevőszék többször megállapította, az ilyen további szabályok előírása sajnálatos módon a kedvezményezettek számára nem pozitív. Most akkor a reformról beszélnék. A számvevőszék azt mondta, hogy a management e, eljárás elsősorban a teljesülésre koncentráljon, és az összes költségét vegye figyelembe a különböző programoknak, beleértve azokat a költségeket, amelyeket a tagállamok vagy a kedvezményezettek viselnek. Úgy tűnik, hogy ezeket a javaslatokat, ajánlásokat a bizottság megfogadta. Legalábbis erről tanúskodnak azok a javaslatok, amelyeket most tanulmányozunk. Az elmúlt évtized során a módosítások általában marginálisak voltak. A jelenlegi felülvizsgálat viszont ennél sokkal mélyrehatóbb, és mint ahogy itt a hozzászólók is emlékeztettek rá, egy teljesen más felelősségi konfigurációt fognak eredményezni a számbevőszék megfigyelőként is várja ezeknek a folyamatoknak a kimeneteletét, és eh, érdeklődésve, érdeklődve eh, eh, várjuk, hogy lesz-e megállapodás például a az elfogadható hiba határral kapcsolatban, vagy a zéró tolerancia elve nyer, ahogy ön is mondta, elnök úr. Természetesen egy másfelől viszont résztvevők vagyunk, hiszen jelentéseket kell írnunk, és ezt a szerepet maradéktalanul el is kívánjuk játszani annak érdekében, hogy az európai adófizetők jobban járjanak. Grazie a lei, signor Bostock. Köszönöm szépen, Bostock úr, a számvevőszéktől. Most pedig a Költségvetési Bizottság tagja Gressle kolléganő következik. És mivel a Kokobu tagja is, és tekintettel arra, hogy Picsirió bírónő nem tudott eljönni, ö, aki a megosztott igazgatás a tagállamok nemzeti nyilatkozatain keresztül című témában kellett volna, hogy szóljon hozzánk, illetve ennek jogi értékéről szeretném, hogyha a két előadó erről beszélhetne, és egy kicsit több időt adhatnánk nekik. Tehát először Gressle asszonyi a szó. Technikai problémám van a mikrofonnal. Köszönöm. Elnök úr, kicsit túlterhel engem azzal a kijöjjön hogy én egy hozzászólót helyettesítsek most az összefoglalommal. Először is azonban köszönetet tartozunk a bizottságnak, mert az a reform, amelyet most bemutatott, egy rendkívüli reform. Üdvözöljük a klubban önöket, nagyon jó lett volna, ha már 2006-ban megcsinálhatjuk ezt, de hát jobb később, mint soha. Nagyon sok erőfeszítésbe került és kerül ennek sikerevitele. és köszönöm a, az, úgy említettük az elmúlt reform lényegi pontjait, a 2006-os reform, tudnillik, egy olyan reformot, amit az Európai Bizottság a maga kedvére tette ezt, elsősorban az Európai Bizottság látta ennek eredményét, a kedvezményezettek nem érzékelték ezeket a könnyítéseket különösképpen és az, hogy az Európai Bizottság egy felhasználóbarát vagy ügyfélbarát szolgáltató legyen, ez a cél, ám ez a cél továbbra sem valósult meg, eddig sem, ez az ügyfélbarátság. Tehát régi gondolatok ezek, amelyeket most újra életre keltünk. Reméljük, hogy lehetőségünk lesz most azonban, hogy a költségvetési rendszabály újra fogalmazásával ö, újra elérnünk, elérnünk ezt a célt, és ugyanakkor, hogy azok a szabályok, amelyeket az egyes alapokra vonatkoznak, külön ír meg a bizottság, egymással összevethetőek legyenek. Engem sokszor frusztrál az, hogy azt látom, hogy képtelenek vagyunk tanulni a múlt tapasztalataiból. Ezért sürgető kérésem, a biztos úrhoz is, hogyha nem sikerül az, amiről együtt a jó együttműködés szellemben megállapodtunk sikerre vinni, akkor, akkor nem lesz sikeres a szabályozás sem. A Költségvetési Szakbizottság és a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság is nagyon sok kéréssel fordult az Európai Bizottsághoz. Fontos, hogy a megoldás része legyünk, és ne a probléma részei, és a bizottság is a megoldás része legyen. Például a kutatás területén nagyon komoly könnyítéseket kérünk, és ezekre, ezeknek számon is kell kérjük azok a terjedemes szövegek, amelyek rendelkezésre állnak, pontos felülvizsgálatra szorulnak a végrehajtási szabályok tekintetében is. Mondjuk ez nagyon nehéz feladat, 480 oldal a végrehajtási utasítások kötete, három eljárás érvényesül, és az eljárások lefolytatása tekintetében mondom, a Lisszaboni módosítás volt az első, ez, ahogy a svábok mondják, ez a ószeres kocsi, amire mindent földobálunk, tehát az első pedig a, a, a, ugye módosítás a külügyi szolgálata volt kapcsolatos, a mások aztán követ ezt, aztán Lisszaboni szerződésből adódó módosítások ezt akarta először a bizottság elvégezni, és most a harmadik eljárás, am, amire a leghosszabban kellett várni, de jó volna tökben azon észre, hogy az első eljárás volna az utolsó. Azt is meg kell vizsgáljuk, hogy melyik cikk a három eljárás közül melyikbe illeszkedően volna tárgyalandó. Nem olyan egyszerű erre választ adni, mert az Európai Bizottság nem, véle, nem végezte ezt a munkát. Hát köszönjük. Három eljárásban kell három cikket kidolgozni, az 1-est, a 31-est és a 49-est egy-egy eljárás részei Tehát világosá kell tennünk, hogy mit, mikor akarunk átdolgozni, és a végrehajtás utasítások tekintetében is valami mondom, rendet kell teremtenünk. Ha nem elég körül tekintően járunk el, akkor káoszba fordulhat. Ez pedig mindenképpen elkerülendő. A mostani rikaszt során néhány régi ismerősre bukottunk például. A személyzeti költségek elszámolása, a kamatszámlák ügye, itt is a best practice gyakorlatára is nagy tekintettel voltunk a tagállamokban. Ez egy olyan pont, ahol a tagállamokban érvényesül nagy-nagy állatkertek oda vezettek, hogy, hogy nehéz megragadni, hogy voltak éppen mi a best practice, mi a legjobb gyakorlat. Intenzíven kell tehát foglalkoznunk ennek feltárásával, nagyon sok vita folyik erről, ahogy Mitchell úr is mondotta, Nagy-Britanniában is világos, hogy hogy nagyon-nagyon bonyolult ez a terep, nem lehet egy-egy szabályjal rendet vágni benne. Újra-újra felmerül az a kérdés, és koncentrálódik a kérdés, hogy a kobu és a kokobu a ö, szerepe a nemzeti megbízhatósági nyilatkozatok tekintetében, és számunkra is nagyon fontos az átláthatóság ügye. Ez volt az elmúlt reformnak is a nagy mérföldköve, egy tényleges mérföldkő, csak azt tudjuk kérdezni, hogy, hogyha a Barózó Bizottság legnagyobb eredménye az átlatosság javítása volt, és hogy a, a bizottság oly kevéssé élt ezzel a lehetőséggel, az, hát az bizony szinte szégyenletes. Az átláthatóság tekintetében azonban a, ebben a rikeszben csak egy szóbeli módosítás van, ahol is a kedvezményezettekből címzettek lettek. Ha, ha azt akarjuk meghatározni, hogy kikapja az európai forrásokat, ennek a nyilvánosságra hozatala is egy egységesebb kell legyen, és az Európai Parlament módosítő is erre kell, hogy vigyék a rendszert az elfogadható kockátra vonatkozott is át kell dolgozni, az, ami ma elindult a vita során, jó kérdésfeltevések benöltött testet. Én nem gondolom, hogy, hogy mondjuk egy milliárd eurót elfogadhatunk, többet meg nem. Nem hiszem, hogy ez volna a jó megoldás. az pedig szakbizottsági szinten itt házan belül kell világosítani, hogy mit akarunk elérni, e tekintetben mit szeretnénk látni. Mind a két ö, biztost dicsérném, Semeta biztos urat is, aki tegnap hallgattunk meg, és aki szólt arról, hogy a végrehajtási utasítások is most már tényszerűen az együttdöntési eljárás hatája alatt vannak. A reformban nagyon sok újdonság van a költségvetési eljárásban is, és most először tár, közös jogalkozás tárgya ez a szabályozás. Korábban ugye fél évig vitáztunk azon, azon hogy hogyan lehet egyáltalán javaslatokkal élni, most már ez a múlté, most már a tartalmakra tudunk koncentrálni, és ezt is kell tegyük. Azt hiszem, hogy előttünk nyitva a lehetőség, amelyet meg kell ragadnunk, gondoskodva felől, hogy a pénzek lehívása könnyebbé váljon, egyszerűbbé váljon, ugyanakkor azt is szem előtt tartva, hogy az Európai Unióban a, a, a sokféleség és a gondolatok sokfélesége érvényesül az, a szervezet bűnözős tekintetében is. Ez a sokféleség, ez a gondolati gazdagság, és erre azért figyelemmel kell lennünk, erre a veszélyre. És a külügyi szolgálatra folyó vitát, ha lezártuk, akkor nagyon sok energiánk kell, hogy maradjon arra, hogy 2011 év során is már az eljárást lezárhassuk, legalábbis az első olvasatot, hogy az év végéig talán már tervezni lehessen, és jövő év nyár, nyaráig a tanácssal a tárgyalásokat úgy kell folytatni, hogy 2011-re a költségvetési szabályozást tekintetben lássuk, hogy hol, hogy állunk. Köszönöm először is a titkárságnak a munkáját, mert önök különbet nem lett volna lehetőségünk idejutni. Májoszka asszony is nagyon nagy segítségünkre volt. Ugye el kell tiltani a titkárság dolgozóit, hogy veszélyes sportokat üzenek, mert rendkívül összetett a feladat, meg kell birkozniuk, úgyhogy nem eshetnek ki a hadsorból. És a civil szervezetek képviselőnek is köszönjük az inputot mert készen állunk, most vagyunk készen arra, hogy tényleges reformot hozzunk létre az ő szempontjukból is megreformálva a szabályozás. Ezért fontos, hogy kapcsolatban maradjunk önökkel. Az Európai Bizottságnak is köszönöm a részvételt. A, nagyon fontos, hogy egyeztessük ezeket a kérdéseket, mert ellenkező esetben ez a dosszié értelmetlen volna. Ezért kérem, hogy maradjon fenn az a nyíltság, amely révén gyorsan tudunk előre haladni majd. Mindazok a kérdések, amelyek további magyarázatot igényelnek, látott, ez különösen a tagállami megbízhatósági nyilatkozatokkal való kapcsolatos kérdések. Ugye 2015-re napolták el ezek reformját, tehát, tehát 14-es évet, 10, 5-ben vizsgálhatnánk csak, vagy csak 16-ban, ahogy az alelnök úr mondotta, ez e, nem szabad rácsúsznunk erre a lejtőre, és azok a pontok, amelyek még felmerültek, mindenképp figyelmet érdemelnek, meg kell hoznunk a megfelelő következtetéseket. Nagy régóta foglalkoznak ezekkel a témákkal, megfelelő türelemmel és készséggel, kell, hogy tovább vigyük ezek ügyét, és különösen a két jelentéstevő kell, hogy felkeltse újra és újra a két szakbizottság érdeklődését és figyelmét fenntartsa ezen nagyon fontos témák iránt. Köszönöm. Grazie. Grazie, onorevole Gressle. Do la parola all'altro... Köszönöm eh, Gressle asszonynak, és akkor most megadom a szót Rivalini úrnak, a másik előadónknak a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságból. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az összes meghívottnak az előadását. Stimuláló, érdekes előadások voltak, és megint csak azt mutatták, hogy az akadémia világa E, illetve a különböző szerv, e, szakmai szervezetek világa e, hozzá tud járulni a mi munkánkhoz, nevezetesen egy fenntartható költségvetési rendelet kialakításához, a 2020-as célkitűzéseink eléréséhez, amelyek nagyon fontos célok. Tehát ezek olyan dolgok, amelyekkel két parlamenti bizottság is foglalkozik. Nagyon sok fontos felvetést hallottunk itt most Nekem különösen azok az előadások tetszettek, illetve álltak közel hozzám, amelyek elsősorban a költségvetés ellenőrzési aspektusaival foglalkoznak. Doherty úr beszéde például, aki beszélt a érvekről mellette és, el, mellette és ellene érveket felsorolva a 2005-ös reform mellett és ellen. és kiállt amellett, hogy a pénzügyi információk jobban áramoljanak és hatékonyabban történjen mindez, illetve beszélt arról, hogy az egész pályáztatási eljárásnak az administratív terheit csökkenteni kell azonosította azokat a területeket, ahol további munkára van szükség, a strukturális alapokhoz való hozzáférés témakörében, ahol a bonyolultsága az egész dokumentációnak már önmagában elriaszt egy csomó potenciális pályázót. Én azt gondolom, hogy az egyszerűsítés nélkül, az eljárások egyszerűsítése nélkül nem tudunk tovább lépni, ezt tenni lehetővé az egyének, illetve a szervezetek számára, hogy hozzáférjenek a közösségi finanszírozáshoz. Itt most nem arról van szó, hogy minden egyes elköltött eurót ellenőrizzünk, vagy auditáljunk és ennek árán távol tartjuk polgáraink millióit annak a lehet, attól a lehetőségtől, hogy részt vegyenek, illetve hozzáférjenek ehhez, ezekhez a támogatási eh, formákhoz. Ez tehát egyfajta demokratikus deficit miközben egyelően kellene elosztani a közösségi erőforrásokat. Tehát eh, a strukturális alapoknál ezt az elvet kell érvényre juttatni, amikor az intézmények megállapodnak a jövőjükből. Sőt, a komplex, eh, a nagyon bonyolult dokumentáció valójában a csalók eh, malmára hajtja a vizet. Szó volt itt a tagállamok kötelezettségeiről, illetve a 317-es cikk következményeiről, nevezetesen arról a kötelezettségről, hogy a tagállamok és a bizottság működjenek együtt, de nem csak erről a kötelezettségről van szó, ha, amelynek ugye a célja elsősorban az ellenőrzés és az audit, hanem ez azt is jelenti, hogy meg kell vizsgálni a támogatások elköltését, és meg kell védeni a közösség pénzügyi érdekeit a csalókkal szemben. Picserillo asszony beszélt volna <laughs> arról az érdekes témáról, sajnos nem jött el, hogy hogyan történik a közös irányítása a megbízhatósági nyilatkozatok kialakítási folyamatának minden tagállam benyújt egy ilyen nyilatkozatot, így tudnánk talán a, ezek, megszabadulni ezektől az éves összegzésekről, mert ezek az éves összegzések ezek nem jelentettek különösebb hozzáadott értéket. A parlament és a, annak a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága mindig is, vagy már jó ideje támogatta ezeket a menedzsment nyilatkozatokat, az éves összegzésekről készített tanulmány is teljesen nyilvánvalóan kimondta, hogy túl kell haladni ezeket, a, e, ezeket a, a, az éves összegzéseket. Tehát a nemzeti igazgatási nyilatkozatok e, szerintünk megbízhatóbbak és teljesebbek lennének. Végezetül megköszönném Hauser doktornak, a német számvevőszék alelnökének a az itt elmondott beszédét is, mert nagyon sok szempontból kinyitotta a szemünket azzal kapcsolatban, hogy egy szövetségi rendszerben hogyan működnek a megbízhatósági nyilatkozatok, és hogy az 53B cikknek mik a tényleges következményei arról beszélt, hogy egy olyan DASZ-ra lenne szükség, amelyet minden tagállam benyújt, illetve minden ágazatra vonatkozik, például arra, hogy az egyes tagállamokban, például az agrárterületeken hogyan valósulnak meg a pályázati támogatások. Bosszok úrnak is köszönöm a hozzájárulását. Ő tényleg nagyon röviden össze tudta foglalni azokat az elvárásokat, amelyeket a számvevőszék támaszt az egyszerűsítéssel szemben. És azt kérte, hogy az eredményekre koncentráljunk inkább. Mi politikusok vagyunk, ez pedig egy politikai testület, egy demokratikusan választott politikai testület. Nekünk egy politikai értékelést kell végeznünk, politikai ellenőrzést, ami azt jelenti, hogy egyszerűsítenünk kell a bürokráciát, a kiskapukat fel kell számolnunk, azokat a lehetőségeket, amelyeket a csalók kihasználnak, megfelelő ellenőrzési módszereket kell kialakítani annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szabályszegéseket, de ez azonban csak egy része, talán nem is a legfontosabb része a munkánknak, mert ez elsősorban az audit szervezetekre vonatkozik, illetve a büntetőbíróságokra adott esetben. Nekünk ennél bonyolultabb a feladatunk, az, hogy megértsük, mi a legjobb módja annak, hogy ezeket a támogatásokat szétterítsük, és hogy azok a támogatások ezt követően időben és megfelelő módon legyenek eh, felhasználva tehát a felhasználás gyorsaságát kell elősegítenünk, mert az idő pénz, különösen a válságos eh, időkben. Ha késő jutnak a pályázók a támogatásokhoz, akkor azok hatékonysága csökken tehát egy teljes felülvizsgálatra van szükség. Sajnálatos, hogy válság idején vannak fel nem használt pénzeink, át kellene vizsgálni azt is, hogy hova, hova mehetnének ezek a pénzek, átcsoportosítani olyan fejezetek felé, ahol ezeket a pénzeket el lehet hatékonyan költeni. Ez lenne a munkánk lényege, tehát elemezni azt, hogy a közösségi támogatások hol használhatók fel a leghatékonyabban ha vannak olyan költségvetési fejezetek, ahol nem megfelelő a támogatások eh, és kifizetések eh, felhasználása, vagy későn kerül sor kifizetésekre, akkor az csak visszatart bennünket eh, a céljaink elérésében, hátráltatja a technológiai fejlődést, és az ilyen késlekedés az, az majdnem olyan vétkes dolog, mint maga a csalás a lassú, nem hatékony munka és pénzköltés kihat negatívan az egész közösségi költségvetésre, csak úgy, mint a csalás. Ugyanúgy aláássa a közösség pénzügyi érdekeit. Tehát kötelezzük el magunkat amellett, hogy hatékony lépéseket teszünk, ne csak arra koncentráljunk, olyan csatákra koncentráljunk, amelyek nyilvánvalóan megvívandóak, hanem olyan dolgokra is, amelyek, eh, amelyek talán kevésbé ideológikusak, de ugyanolyan fontosak. A én azt szeretném, ha ez a széf, ami itt a kiadványunk nyitó oldalán van, én azt szeretném, ha ez a, ez a széf ajtó, ez üvegből készülne a következő dokumentumon, az átláthatóságot szimbolizálandó. Uh, Köszönöm, hogy megadják a szót rövid kommentára, mert nagyon fontos a fejlesztési NGO-knak szempontjából is. Azt szeretném elmondani, és remélem, hogy ismét felmerül majd ez, hogy szeretném meghívni a költségvetési és költségvetési elnőzési szakbizottság tagjait arra, hogy vegyenek részt az a strukturális párbeszéd folyamatában, mely jelenleg folyamatban van, és ahol a DEVE szakbizottság is részt vesz, ez a négy oldalú vagy kvadrilóg megbeszélés, a bizottság, a tagállamok, a parlament és a civil szervezetek és önkormányzatok részvételével, ahol az együttműködés jövőjét tárgyaljuk az Európai Bizottság és ezen résztvevők között. És ezen belül szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy teremtsünk kapcsolatot a jelenlegi pénzügyi szabályozási felülvizsgálat között, ami a következő pénzügyi időszakra perspektívára vonatkozóan lesz a meghatározó szabályozás. Nos, ez a folyamat kapcsolatban kell legyen azzal a folyamattal, amely a végrehajtási mechanizmusok adekvát módját igyekszik feltárni. Grazie. De adesso la parola. Köszönöm szépen. A végszó jogán, ha ugassanak adom meg a szót Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy először ön akar majd zárószóval élni, de akkor meg majd mondom én. Nem akarjuk elhúzni ezt túlzottan, ezt a mai délelőttöt. Nagyon tanulságos volt mindez, nagyon örülök, hogy eljöttem. Őszintén meg kell mondjam, hogy különféle ö, irányból érzékeltünk felvetéseket, a, a jogi értékelést, a kedvezményezettek érdeke, és a sor más érdek került felsorolásra, és az európai szinten lehet, hogy az intézmények is egy kicsit ütköznek, kicsit fogukat sikorgatják, mert a, szívesen hallgattam a számvevőszék dicsérő szavait a bizottság felé, hogy a bizottság mindig a megfelelő kérdéseket tette fel. Hát ez mondjuk elég kétséges dicséret, lehet, hogy bírálat is egyben. Ám abban mindannyian egységesek vagyunk, és azon kell közösen dolgoznunk, hogy az, azok a célok, amelyeket osztunk, valóban létre, meg, megvalósuljanak, hogy jó szabályok jönnek létre, hogy megfelelő kommunikáció folyjon ezekről a jó szabályokról az érintettek felé, hogy megfelelően értelmezzék ezeket a jó szabályokat, és hogy automatikus büntető szankciók lépjenek be, hogyha valaki megsérti ezeket a jó szabályokat. Ha ezek felől meg tudunk egymás között állapodni, akkor annak nagyon örülnék. Mindenki számára most egy pihentető ebédszünetet kívánok. A saját bizottságom képviselőjét úgyis mindjárt látom délután, mert a Nemzeti Parlamentek képviselővel tartunk egy közös megbeszélést vidám ebédszünetet, jó étvágyat kívánok! Grazie. Köszönöm szépen, köszönöm Hau kolléganőnek. Én csak két dologra szeretném az elhangzottakat kiegészíteni, amelyek szerintem fontosak. Az első, első éves munkám tapasztalatai alapján azt látom, hogy rendkívül fontos, hogy a különböző intézményekkel együtt működjünk. Ez alapvetően fontos. Ha az európai intézmények nem működnek velünk együtt, akkor nem tudjuk a közpénzeket megfelelően kezelni, és nem tudjuk ö, felelősségre vonni azokat, akik hibáznak, ö, mert nagyon fontos, hogy a lehető legjobban tudjuk elköldeni a közösségi pénzeket, és ezért fontos az együttműködés. Próbálkozunk ezzel, megpróbálunk jobb együttműködést elérni a bizottsággal, a tanácssal, és rendkívül hasznos az együttműködésünk a számvevőszékkel. Végezetül, ami a fegyelmi kérdést illeti, a szankciókat, a megelőzést, illetve azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy bíróságaink is hatékonyabbak legyenek, függetlenek. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon na- nagy tisztelem az Európai Számvevőszék munkáját a pénzügyi ö, kontextusban az OLAF létrehozása, ezért pozitívum volt, a jó irányban tettük meg az első lépést. Az OLAF munkája a csalás legyőzése a Lisszaboni szerződés elfogadása is új lehetőséget jelent, hiszen a Eurojust az európai intézmények sorába emelkedett, és létrejött az európai ö, ö, iroda is. Nagyon fontos, hogy bizonyos területekre rámutassunk, és az egyik legfontosabb terület, ahol nincs elegendő információ, az, hogy az óriási közpénzeket hogyan kezelhetjük. Az európai szinten történő egyre nagyobb együttműködés nem féltetlenül az európai érdekeket képviseli nagyon fontos a szervezet bűnözés is, mert ennek negatív hatása van ránk. Meg kell büntetnünk azokat, akik bűncselekményeket követnek el, de ugyanakkor oda kell figyelnünk arra is, hogy egyre több közpénz szolgálja a gazdasági növekedést. Nagyon fontos ilyen szempontból a munkanélküliség leküzdése. Nagyon fontosak az európai intézmények, amelyeknek nagyobb szavahihetőségre van szükségük, hatékonyabb eljárásra, főleg azon tagállamokban, amelyek nem föltétlenül felelnek meg száz százalékban az európai jogszabályoknak. Ez pedig károsan hat az európai polgárokra és intézményekre. Köszönöm minden előadónknak a munkáját, a számvevőszéknek, Haugasszonynak, Fantasztikus volt ez a délelőtt, nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, és találkozunk június 22-én viszontlátásra.